So, good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégáim! Elkezdjük a délutáni ülésünket. Szeretnék anyanyelvemre váltani. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Eléggé kevesen vagyunk még a teremben, de a társelőadók már megérkeztek úgy, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Mielőtt az, a szakértők, az első panel szakértőinek átadnám a szót, a napirendről térnék rá. Hát van-e valakinek elemetése a napirend ellen? Hogyha nincs, akkor ezzel jóváhagyottnak nyilvánítom a napirendet. Második megjegyzésem az, illetve megjegyzéseim közül az első az, hogy minden kabinban van tolmácsolás, minden kabin, tehát mindenki a saját anyanyelvén tudja hallgatni a tolmácsolás, illetve tud beszélni. A dokumentumok elérhetők, az ülést az interneten közvetítik, ugyanúgy, ahogy az összes előző ilyen típusú ülésünket. És még két további megjegyzésem lenne az egyik az, hogy a máltai ö, miniszterelnök fellépése itt a parlamentben igen erős kritikákat kapott. A tényeket egész másképp állította be, ahogy vannak, de hát ez a máltai kormány döntés alapján történt meg. Azt mondta, hogy négy vizsgálat folyik. Sajnos ahogy én tudom, csak egy függ össze a Panama papírokkal, a másik három pedig nem. Tehát ha úgy vesszük, akkor hamis adatokat, hamis tényeket állított elénk. Ezeket a különböző frakciók is megtámadták, és ez ahhoz vezetett, hogy a korábban nagyon kiváló szociál szocialista munkavezető az elnök leváltását követelte, és az elnök persona non grátává vált. Ezért, azért mondom el ezt most itt, mert ugye azt az nem engedhetjük meg, hogy hogy máltai szakszervezetisek és mások döntsék el azt, hogy a mi munkánk itt hogy folyik, és hogyha a, pre, a miniszterelnök azt mondja, hogy új papírok jelentettek meg, akkor természetesen mi ezt nagyon szívesen kezeljük itt és csak azért mondom ezt el, hogy ezzel mindenki tisztában legyen. A második pont egy sajtóközleményt adtunk ki ma az adat hozzáféréssel kapcsolatban. Mindenki megkapta ezt, ugye? Vagy megkapta, vagy már meg, vagy majd elküldik. Igen, már mindenki megkapta, akkor ez volt a megjegyzésem. A harmadik pont egy sor ülés, összesen hat ülés április 6-tól május 30-áig tartott ülésen jegyzőkönyvének elfogadása. Ezeket júniusban elküldték mindenkinek. Van-e valakinek megjegyzése ezekhez a jegyzőkönyvekhez? Hogyha nem, nincsen, akkor ezeket a jegyzőkönyveket is el tudjuk fogadni. Akkor most következik a mai, de, mai napirendnek a lényeges része. Ma délelőtt a szakértőkkel az a közérdekű bejelentőkről tartottunk nagyon érdekes meghallgatást, ma délután pedig az orosz pénzmosoda ügyről, illetve a pénzügyi információs egységekről tartunk megbeszélést. Először Fiedler úrral fogunk egy videokonferenciát tartani, és ahogy láttuk, működni fog a technika, mivel nagyon jól értjük egymást, és nagyon jól tudunk egymással ilyen eszközön, ilyen módon is beszélgetni. Filler úrat nagyon sok szeretettel üdvözlöm már is. A második szakértő az első panelben Paolo Costanzo lesz, aki az olasz Banca Itáliánál dolgozik, ő is egy pénzügyi információs egység tagja. Constanzo urat is üdvözlöm. Több embert szerettünk volna meghívni, de az a baj, hogy Spanyolországban van most a pénzügyi információs egységeknek egy fontos találkozója Valenciában, és ezért sok olyan pénzügyi információs egység képviselője van, aki nem tudott megfelelni a meghívásunknak, mivel az ott Valenciában megrendezett találkozón, plenáris ülésen vesznek részt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egy, Egyesült Királyság, Luxemburg, Málta és USA pénzügyi információs egységeinek képviselőivel is beszéltünk, és a belga, valamint francia képviselővel együtt is voltak már korábbi megbeszéléseink. Önülünk annak, hogy a német, olasz és a lett képviselők ugyan itt vannak, és a szervezett bűnözés, amit a korrupcióról szóló jelentések projektjének is vannak itt képviselői. Akkor el is kezdjük a munkát. Hölgyeim és uraim, először Fidler úrral fogunk egy eszmecserét tartani, aztán Konstánzó úrral. Akkor most Fidler úr, mivel már a videokonferencia link megvalósult, ezért önnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm a meghívást, a bevonást. Két gondolatot előre bocsátanék. Én nem egy FIU hivatalos képviselője vagyok, hanem a, a német ö, bűnüldözők szövetségének elnöke, és egyben egy képzési szervezet vezetője. Tehát én ilyen minőségemben ö, beszélek, nincs teljes relátásom az önök által vizsgált kérdésre, csak bizonyos részleteire és nem állami hivatalos képviseletben vagyok itt, a német hivatalos véleményt képviselem, hanem csak a szakmai közösség egy véleményét. De szeretnék a legfontosabb aspektusokra rávilágítani, hogy Németországban legalábbis az FIU-k működése kapcsán és az új pénzmosás elleni törvény megszületése óta mi történik. Nálunk decentralizált a fiúk működése, vagy mindmáig ilyen volt, tehát minden gyarús seregményről beérkező jelentést párhuzamosan dolgoznak föl a tartományi és a szövetségi hatóságok. Tehát mindkét szint egyszerre érintett, és Nálunk a Szövetségi Bűnüldözési Hivatal általában persze azért kapcsolatban van a tartományi szakemberekkel, és egymással megvitatták, megvitatjuk ezeket a döntéseket, és valamikor és úgy tervezzük, hogy speciális fiúkat fogunk felállítani például a Vám területen és ez így egyből egyfajta kritika is a Német Szövetségi Kormányjal szemben, nem akarom ezt elhallgatni. Sajnálatos módon a Német Szövetségi Parlamentben, ahol persze sokat beszéltek arról, hogy erősíteni fogják a Bundeskriminalamt munkatársainak a számát, Hát ehhez képest nem történik semmi, sőt egyre több feladatot végez ugyanannyi ember. Összesen 300 ember foglal, kéne, hogy foglalkozzon ezzel a témával Németország szerte, és ehhez 156, vagyis fele annyi foglalkozik ezekkel a bejelentésekkel. miközben 20 ezer nagy, 20 ezeres nagyságrendű a bejelentések száma évente. És ebből a lényeg, a mi és az én szakmai szempontomból az, hogy miközben az európai szint sokat beszél arról, hogy milyen lehetőségek, eszköztárak, hálózatok állnak elvileg rendelkezésünkre, ez jó lenne, ha így lenne, de a gyakorlatban a személyügyi ellátottsága ezeknek a hatóságoknak, és gondolom nem csak Németországban, meglehetősen hátul kullog a prioritások körében, és nem csak a létszámmal van baj, hanem a kvalifikációkkal is. A Német Szövetségi Köztársaságban súlyosan nagy a hiány az ilyen szakemberekben, és ez biztonsági kockázatot jelent. Az európai szintre vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy nálunk tartomány és szövetségi szint után mintegy 35-40 százaléka az ügyeknek mutat nemzetközi együttműködési szükségszerűséget, tehát mintegy az ügyek harmada. Az európai kollégákkal pozitívra értékelem az együttműködésünket, de európai szinten sem jobb a helyzet, az Európolban is túl kevés a szakember, kiépítetlenek a kapacitások, és másütt is. Továbbá engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a számunkra legfontosabb problémák a következők, és azt hiszem az egész német rendőrség nevében, de talán valamennyi európai rendőr nevében is mondom azt, hogy a határokon átnyúló pénzügyi csalások ellen nem lehet úgy fellépni, hogyha a fiúknak nincsen egy központi regisztere, központi adatbázisa, ahova mindenki becsatlakozhat, mert ha ért értékelni akarunk egy gyanús cselekményről szóló bejelentést, akkor feltétlenül látnunk kéne a hátteret. Egyelőre nagyon mozaikszerű az, amit eh, a teljes képből látunk, és rossz érzésünk van, mert eh, eh, régi módi eszközökkel, megfelelő internetes adatbázisos hozzáférések nélkül elavult könyvek alapján próbálunk trendeket felvázolni, Spanyolország rámutatott arra, hogy egyes orosz szervezet bűnözési tevékenységek ellen nem is lehetett volna egyáltalán eljárni, hogyha nincsenek ezek az új eszközök meg. Tehát sajnos az átláthatóság az, működik, de a technikai felszereltség az nem, és a legtöbb fiú alul finanszírozott és tevékenysége nem biztosított hosszú távon pénzügyi értelemben. Ezt azért is találom igazságtalannak, mert a kihívás nagyságrendje, a felszereltség elavultsága tükrében viszonylag jó a sikerarányunk. arányunk de csak ilyen viszonylatban, mert inkább csak ezrelékekben mérhető a bűncselekmények, ilyen típusú bűncselekmények feltártsági foka. Óriási ö, támogatásra, világos politikai, pénzügyi döntésekre lenne szükség ahhoz, hogy a tagállamok meg tudjanak fejlelni a feladataiknak. Ez ö, a bevezetés jelleg, amit el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Féler úr. Az egyik utolsó gondolat, amit mondott, hogy a központi adatbázis hiányzik. Ezt az Európai Parlament is folyamatosan követeli a pénzmosásról szóló háromadal egyeztetések során. Ezt százszázalékosan támogatjuk, de most akkor köszöntöm körünkben még egyszer Paolo Constanzo urat, aki a Banca Italia FIU unitjának vezetője. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a Pánál szakbizottságnak, hogy meghívott engem. A, tisztában vagyok azzal, hogy milyen fontos munkát végez a szakbizottságuk, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy úgy döntöttek, hogy specifikusan az FIU-kra fognak koncentrálni. Nem csak azért mondom, mert én is egy ilyennel dolgozom, és tudom, hogy mennyi hozzáadott értéket tud képviselni ez a munka, ez a ö, vizsgálat és nyomozási munka, amely a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával foglalkozik valamint az adó ügyi bűncselekményekkel, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy jelenleg nagyon sok minden változást tapasztalunk a jogi területen és a működésbeli tényekben is, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nagyobb figyelmet kapjanak az e-fiúk, és sokkal nagyobb támogatást kapjanak az együttműködésükhöz és a kezdeményezéseikhez mindig odafigyelünk az éppen kialakulóban lévő jogszabályokra. Elnök úr is megemlítette a trialógust, ami a, ami a negyedik pénzmosásról szóló irányelvel kapcsolatos. Egyébként az Európai Bizottság még egy sor más fronton is aktívan működik, és úgy gondolom, hogy az FIU minden tőlük telhetőt megtesznek eh, azért, hogy ehhez a munkához hozzájárulhassanak elnök úr is említette, hogy a pénzügyi akciócsoport ezen a héten tart egy ülést. Én azért döntöttem úgy, hogy nem ott veszek részt az ülésen, hanem önöknél, mert tudom, hogy mennyire fontos, hogy, hogy hozzájáruljunk az önök pénzmosás ellen és terrorizmus elleni törekvéseihez. Ahogy német kollégám én sem hivatalos képviselőként vagyok itt. a, az a Banco Italia képviselőjeként. Azért jöttem el, hogy a a feltérképezési tevékenységünk eredményeit feltárjam önöknek az európai, illetve a nemzetközi kooperáció terén. Nem csak az olasz pénzügyi információs egység készítette ezt el. Együttműködtünk Franciaország, Románia és még az elején az Egyesült Királyság pénzügyi információs egységeivel is. Négy ilyen egység volt tehát, amely részt vett összesen ebben a projektben egy prezentációt készítettem, csak tíz diát hoztam magammal, nem tudom, hogy lehetséges-e ezeket a képernyőre varázsolni, de ha nem, akkor nélkülük is el leszek. Okay, thank, thank you very much. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát nagyon röviden először a feltérképezésről fogok beszélni. Eredetileg hosszabbnak szántam a prezentációt, remélem, hogy olvasható a felirat. Minden esetre kicsit részletesebben szerettem volna bemutatni önöknek az eredményeket. Hát ezt az előadást egyébként írásos formában a dokumentumok között megkaptuk, úgyhogy azt utána majd el lehet olvasni mindenkinek. Köszönöm szépen ezt az információt, elnök úr. Mindenképp mm, akkor az, az eljárásra szeretnék majd koncentrálni, de egyébként utána bármilyen kérdése nagyon szívesen válaszolok, hogyha a résztvevők szeretnének különböző aspektusokra rákérdezni. Tehát maga a tevékenység itt ezen a szlájdon látható, hogy hogy struktúráltuk. A az FIU-k státuszára, autonómiára és függetlenségére próbáltunk koncentrálni, amely az, az egységek munkáját nagyon nagyban befolyásolja. Aztán megnéztük, hogy milyen információkat kapnak, illetve hogy minden, milyen információhoz van hozzáférésük, akár bejelentések útján, akár bejelentéseket követő vizsgálatok útján, például adatbázisok megvizsgálása útján ugye tagállamokban léteznek adatbázisok. Aztán a hazai funkciókra is ránéztünk, megkérdeztük, hogy az FIU-k például egy e analízis elkészítésekor mi pontosan hogy is dolgoznak, illetve hogy hogy adnak tovább információkat a kompetens rendőri szerveknek. Aztán a, az egységek közötti együttműködést is megnéztük, ami rendkívül fontos terület. A parlament, a bizottság és a tanács tudatában kell, hogy legyen annak, hogy mennyire fontos az FIU közötti erős együttműködés. Nem csak nálunk, hanem az Európai Unió területén is az a tapasztalat, hogy működik ugyan a pénzügyi információs egységek között az együttműködés, de sokkal jobb is lehetne. Még mindig nagyon buckás ez a terület, még mindig sokkal, sok tennivaló van és végül aztán bizonyos következtetéseket vonok le, arra nézve, hogy mit tehetünk a feltárt problémák megoldására, akár jogszabályi szinten, akár a meglévő jogszabályok jobb nemzeti végrehajtása szintjén, illetve a gyakorlatok megosztása szintjén. Az, a, a, a platform egyébként az Európai Bizottság által vezetett FIU platform már tíz éve működik, és az, az 51-es cikk jogalapját alapul véve alakították ki, és ez például meghatározza az irányításukat, a méretüket és a működésüket, illetve a határokon átnyúló működést, valamint a közös értékeléseket is ez határozza meg. A két utolsó gondolat véleményem szerint, illetve a platform utóbbi tapasztalata alapján is, a legfontosabbak a jövőbeni fejlődés szempontjából, tehát hogy legyen egyfajta centralizáció, egyfajta harmonizáció, egyfajta jobb kooperáció az FIU-k között egy munkatervet is elfogadott a platform 2015 végén, és ennek néhány részét már is teljesítették, például az határokon átnyúló jelentéstétel feltételeiről, illetve arról, hogy milyen munkamódszerek, illetve milyen jóváhagyási feltételek mellett lehet információt megosztani. Aztán a feltérképezési tevékenység is egy fontos vonás, amelyet később fejeznek be, a fe, illetve amely, amely nemrég fejeződött be. Ennek eredményeit 2016-ban aztán az Európában elkövetett terrorista cselekmények fényében is különösen megfigyelték, és ezért úgy döntöttek, hogy felgyorsítják ezeknek a fejlesztését. A bizottság is meg, megpróbálta ösztönözni a közöttük folyamunkát, illetve információt cserét, nem csak az európai biztonsági napirend miatt, hanem azért is, mert a bizottság cselekvési tervében is szerepelnek olyan tervek, intézkedések, amelyek az egységek közötti együttműködést erősítik és a nemzeti, erre vonatkozó nemzeti jogszabályok erősítésére is fölhívta a figyelmet a bizottság és a parlament is. Reményünk szerint természetesen a munka eredményét a jelenlegi tárgyalások során is figyelembe fogják venni az ötödik irányelv tárgyalása során, illetve a jövőben kialakítandó intézkedések elfogadása során. Remélhetőleg úgy, hogy EU-s szinten további intézkedések és jogszabályok fognak születni. Hagyományosan amikor az F-fiúkról beszélünk, akkor leginkább az egységek közötti együttműködésre koncentrálunk. A probléma abban áll, hogy a nemzetközi együttműködésben való részvétel egy FIU-nál attól függ, hogy a helyi körülmények hogyan alakulnak, tehát az, hogy a hazai hazai rendszerben hogy illeszkednek bele, milyenek a munkamódszereik, milyen szervezeti felépítésük, mert ezeken a vonásokon múlik az, hogy mennyire tud gyümölcsöző együttműködést folytatni a nemzetközi téren is. Ezért tehát a feltérképezés ezt erre is kiterjed. A, az FIU-k felépítésére, hazai működésére, és ebből is levont aztán egy sor következményt, és arra vonatkozóan is, hogy mennyi, milyen kapacitással tudnak nemzetközi szinten együttműködni. Megnéztük, hogy milyen különbségek vannak jelenleg közöttük, és meg is voltunk lepve, hogy mennyire különböznek egymástól az Európai Unión belül a pénzügyi információs egységek. És még akkor is, hogyha bizonyos rendelkezéseknek meg kell felelniük, akkor is nagyon különbözők. Egy ilyen megközelítést alkalmaztunk, ahol megnéztük, hogy milyen a státuszuk és a felépítésük a hazai szervezetbe ágyazódás szempontjából, és hogy ezzel kapcsolatban nemzetközi szinten hogy tudnak együttműködni hogy milyen funkcióik vannak hazai téren, és hogy milyen módon tudnak együttműködni nemzetközi szinten. Remélem, hogy ha nem is tudok most részletekbe belemenni erről, de talán majd a képviselők tesznek föl erre, és erre vonatkozólag is kérdéseket tehát ez csak egy összefoglaló, de ahogy elmondtam, nagyon sok hiányosságot fedeztünk fel a hazai működésében ezeknek az fiu Meglepő, hogy ugye amikor tudjuk, hogy a pénzmosás elleni irányelv végrehajtása még folyamatban van, akkor tudjuk, hogy még nem felelhet meg a nemzeti jogalkotás teljes mértékben ennek, de ennek ellenére meglepetett, meglepett minket az, hogy a hiányosságok, amiket feltártunk, még a harmadik pénzmosás elleni irányelvhez képest is eléggé kiáltóak tehát a különböző feltételek, illetve akadályok, amik az információ csere, cserét környezik, eléggé feltűnőek. Nagyon nagyok a különbségek Európán belül az információs egységek között, bár Európában a globális helyzethez képest még mindig igen előnyös helyzetben vagyunk, mert már nagyon régen élnek és működnek ezek az elmű együttműködések. Nincs óra itt a teremben, de már 13 perce beszél. Kérem, hogy ha már alkalmas, akkor majd nem sokára térjen rá a következtetésekre is, mondja az elnök. Elnézést kérek, igen, nem sokára rátérek a következtetéseimre, de igazából ezek azok, amiket most megemlítettem. Tehát nagyon röviden annyit tudok mondani, hogy a probléma gyökerét amit részletesebben is el tudnék magyarázni, most abban tudom összefoglalni, hogy a már létező Európai Uniós rendelkezéseket sem hajtják végre, még az előző direktíva rendelkezéseit sem, illetve nem eléggé harmonizált a megközelítés már az Európai Uniós jogszabályokban sem. Úgyhogy nem csak a nem eléggé hatékony nemzeti végrehajtásról van szó, hanem arról, arról is, hogy a helyi rendelkezések, a hazai jogszabályok is különböznek egymástól, és ezért sem hazai, sem nemzetközi téren nem tudnak hatékonyan együttműködni ezek a szervezetek. Köszönöm szépen. Az ön előadása írásban is megvan, mondom ezt a közönségnek, hogy tudjanak rá hivatkozni. Köszönöm mindkét előadónknak. Most akkor a saját előadóinknak adom meg a szót, de előtte leszögezném, hogy a két előadás több ponton ellentmondott egymásnak, különböző tendenciákról beszéltek. Az egyik azt mondta, hogy harmonizálni, központosítani kellene, illetve E, e, gond az, mondta a másik előadó, hogy csökkentik a létszámot a helyi szinten. Most Rife Buffatnak adok szót. Négy perces felszólalásokat várok most az előadóinktól. Thank you so much, Chair, and, and thank Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Fidlernek és Konstánzó úrnak is ezt a nagyon érdekes előadást. Természetesen Fidler úr is nagyobb támogatást kér az Európai Parlamenttől, hogy meglegyen az FIU közötti eh, együttműködés, illetve a központi regiszterre is eh, rátért. Az Európai Parlament természetesen támogatja ezeket. A kérdésem a következő lenne. Persze az világos, hogy szükség van a harmonizációra és európai szintű eh, harmonizációra, jogszabályra, jogi keretre az FIU-k számára. De, Konstanció úr, az írásos válaszai között megemlítette az, hogy a legnagyobb akadályok a külföldi feleknél vannak, ők nem hajlandók együttműködni, vagy a nem megfelelő források, vagy a nem megfelelő hajlandóság miatt. Adna esetleg néhány példát arra, hogy milyen ügyekről van itt szó, illetve milyen hiányosságokról? Aztán példákat hozott arra, hogy abba kellett hagyni vizsgálatokat, mivel nem volt kapacitás rájuk, illetve más tagállamok. Ha vannak ilyen vizsgálatok, amiket egyszerűen abba kellett hagyni, akkor ezek kapcsolatban voltak-e a Panama iratokkal, Panama papírokkal, és milyen konkrét eszközökre lenne szükség annak érdekében, hogy maximalizálni tudják a tevékenységüket. Köszönjük szépen, Konstanca úrhoz szólt a kérdés, aztán pedig Figler úrhoz tessék. Köszönöm szépen a kérdést. Lényeget érintő kérdésről van szó. Mindkét dolog egyszerre igaz. Viszonylag gyenge a harmonizáció szintje egyes területeken, és ezért az operatív tapasztalatunk az, hogyha információra lenne szükség külföldről, akkor előfordul, hogy nem jutunk hozzá, mert bonyolult lehetetlen nehézkes a beszerzése. És hiányzik egy ilyen adatbázis lépcsőnkénti felépítése és a hozzáférés például a a, a tulajdonosi nyilvántartásokhoz, nemzeti szinten lehetne erre mandátumot adni, és tudom, hogy önök is támogatnának egy ilyen elképzelést, hogy legyen, létrejön egy központosított adatbázis. Szerintünk is fontos ez, de hát ez még nem jött létre. és csak általános adatokhoz van hozzáférésünk, és tényleg mozaikszerű, hogy mihez. Ami a második kérdést illeti, hogy kellett-e vizsgálatot leállítani információ hiány miatt? Igen. Például van olyan gond, hogy az FIU-k nem válaszolnak egymásnak, nem működnek együtt, nem tudnak egyességre jutni, hogy milyen információt szabad kiadniuk. Tehát ez is van. De leginkább az a baj, hogy részleges válaszokat kapunk egymástól. Tehát nem arról van szó, hogy megtagadnák a segítségnyújtást az FIU-k egymástól, hanem csak nagyon semleges, sporadikus, részleges módon kommunikálnak egymással. Köszönöm szépen. Fiedler úr, kíván-e ehhez hozzáfűzni valamit? Az együttműködési aspektushoz tehát. Konkrétan meg tudom mondani, hogy mit értünk ez alatt. Minden európai irányelv végrehajtása azon bukik meg, hogy az állami erőforrások, és sok tagállamban ez a helyzet, nem elegendőek ezek végrehajtásához. Németországban több ezer feldolgozatlan gyanús tranzakció jelentés van, és amiről elkezdődik a felderítés, az is nagyon nehézkes a rendőrség, a parlamenti szakbizottságok, vizsgálóbizottságok között. Ezért jó lenne, hogyha az európai együttműködés nemzetközi és belső szinten is megfelelően kistafírozat lenne. Gyakorlatilag azon európai irányelvek végrehajtása, amelyek ide vonatkoznak, majdnem, hogy adott esetben lehetetlen, nagyon függő attól, hogy helyileg milyen szakértelem áll rendelkezésre, és milyen egyéb kapacitás. Erről mindenképpen beszélni kell. Köszönöm. Péter Jeseknek, a társ előadónak adom most meg először a szót, aztán pedig Rosszáti úr következik majd a frakciók részéről. I'd like to thank very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a felszólalóknak, hogy ennyire nyíltan szóltak, illetve hogy eléggé nyugtalanító megjegyzéseket tettek. Az elején azt hittem majdnem, hogy megint csak a közérdekű bejelentőkről beszélünk ezen a meghallgatáson is. Tudjuk, hogy a különböző tagállamok különböznek egymástól, és különböző struktúrákban működnek, lehet, hogy nincs elég alkalmazottuk sem, de az, hogy most megint az emberi erőforrás hiányról, a képzett emberi erőforrás hiányáról beszélünk, és emiatt csak a problémák nagyon kis részét tudják kezelni, hát ez igen súlyos gond, és ezért jó lenne, hogyha a tagállamok képviselőjével is tudnánk beszélni, hiszen val valószínű, hogy a, a különböző központi adatbázisok kérdésében a parlamentek véleménye ugyanaz, mint az FIU-k véleménye, és hát remélem, hogy a média figyeli az ülésünket, és továbbadja ezeket az aggasztó híreket. Fidler úr azt mondta, hogy nincs egyáltalán olyan FIU, amely megfelelő forrásokkal jelent, rendelkezne. Én ezt megértem, de azért meg kérdezném, hogy legalább, megkérném, hogy legalább említsen meg olyanokat, amelyek példát mutatnak arra nézve, hogy hogy kellene működni egy ilyen FIU-nak. Köszönöm szépen, Fidler úr, tessék, kérem válaszoljon. Nyíltam be kell vallanom, hogy nem tudom teljes mértékben megválaszolni ezt a kérdést, hiszen az, ahhoz az kellene, hogy hogy összehasonlítsuk a különböző tagállamokban tett bejelentéseket, illetve kü- értékeket. Sokkal nagyban különböznek a bejelentések számai, a kompetenciák is emiatt különböznek, és ahogy a litván kollégám is elmondta, nagyon heterogén rendszerről van szó nagyon heterogén a szervezettség, a szervezeti felépítés és a felelősségi területek terén is és természetesen ezért is nagyon fontos az együttműködés érdekében és a jobb együttműködés érdekében a harmonizáció. Erre kell megáll, megoldásokat találnunk, és ezzel kapcsolatban a par, az önök parlamentjének is kell majd elvárásokat támasztani a parlamenteknek, hiszen önöknek is el kell mondani, hogy mit várnak el tőlük a bejelentések kezelése terén meg kell kérdezniük például a tagállamokat, hogy az, hogy az egyes tagállamokban mennyi megválaszolatlan, illetve kezeletlen kérdés van. Németországban néhány szövetségi ö, tartományban. Persze ezek az számok ismertek, de ahhoz, hogy objektív vitát tudjunk erről folytatni, a többi adatra is szükségünk van. Köszönöm szépen, ezt ö, szívünkre vesszük és megjegyezzük. Most Konstánc úrnak adom meg a szót ismét. Teljesen egyetértek Filler úrral. A helyzet heterogén. Van azért némi adatom arról, hogy az öfajuknak milyen a ellátottsága. 13-tól 300 fősig terjedő ezen egységek mérete, de másképp működnek, más a munkaterhük, organigramjuk, különböző dolgokért felelősek, valamelyik tanácsadói funkciót is ellát, másik nem. Párhuzamosan a növekvő munkateherrel valamennyiüknek ö, problémát okoz az, hogy az adatokat szakszerűen feldolgozzák, és ezt gyorsan tegyék. Ha sürgősséggel kellene egy inputot feldolgozni, na arra nem képesek. A Panama botrány is példa arra, hogy mennyire lassan zajlott az együttműködés a különböző szintek között. A saját olaszországi tapasztalatom valamelyes kiterjeszthető, Egyre több nyilván a digitális eszköz, a számítógép, ezt a munkát nem is lehet már kézzel végezni, de és egyre intelligensebbek ezek a számítógépes szoftverek, algoritmusok. De le vagyunk maradva. Köszönöm szépen. Most a frakciók felszólalói következnek. Darius Razati professzor úr néppárt részéről elsőként. Many thanks to, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a vendégeinknek ezeket a nagyon érdekes bevezető előadásokat. Az első kérdésem, a nyomon követő kérdés a, a határokon átnyúl együttműködésről az FIU-k között, az Európai Unión belül. Szeretném megkérdezni, hogy hány esetben fordul az elő, hogy egy másik FIU elutasítja a kommunikációt, vagy nem megfelelő választ ad a föltett kérdésre, illetve hogy ennek mi lenne, mik lehetnek az okai, ha leszámítjuk az eljárásbeli különbségeket, illetve az alkalmazottak hiányát. Megoldás lenne az, hogyha európai keret jogszabályt teremtenénk, amely ezt a kérdést szabályozná, harmonizálná az fiu működését, illetve akár ösztönzéke, őzőket vezetne be, akár együttműködési szabályokat állítana föl. Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem pedig a crowdfunding kérdése, ugyanis ezek a közösségi pénzgyűjtő platformok nagyon sok célra használatos bevett eszközökké váltak, ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül csak nemes célra gyűjtenek ilyen eszközökkel pénzt, például terrorizmus céljára is gyűjthetnek. Ez olyan területe, amelyekkel önök szeretnének foglalkozni, illetve kicsit több információt szerezni kicsit szisztematikusabban szeretnék ezt a területet vizsgálni, ellenőrzik-e rendszeresen, hogy ezek a különböző adománygyűjtő platformok mögött kik a valódi haszonélvezők, illetve hogy vannak-e ezzel kapcsol- ezekkel kapcsolatban gyanús tevékenységek. Tehát vannak-e itt illegális vonások az ilyesfajta pénzgyűjtő eszközöknél? Köszönöm szépen, Rosszáti kolléga. Ki fog válaszolni először? Fidler úr? Fidler úr, kezdje el. Mindkét kérdés de azt tudom mondani, hogy nem ismerek megbízható elemzést Németországban arról, hogy milyen esetekben, milyen módon nem történt együttműködés. Ez csak szubjektív tapasztalatokra alapozva mondható, erre vonatkozóan objektív felmérést nem ismerek. De ha történik ilyen, akkor arról tájékoztatjuk Önöket. Igen, ha lesz ilyen, akkor várjuk az írásos anyagot. Konstance úr. Rövid leszek. A tehát teljes megtagadás az együttműködésnek nincs. Mindig kapunk valamilyen választ a párhuzamos hatóságtól, de az, a válaszok kielégítősége tekintetében viszont szinte mindig azt érezzük, hogy hiányosak ezek. Konkrét példát is mondanék. Alapvető adatsere kéne, hogy legyen hogy az FIU, A, FIU, B kérdezi, hogy a tőletek jövő transfernek mi az eredete? Ki az utaló? És nem azért, mert nem akarnak együttműködni, sajnos az FIU-nak nincsen meg nagyon gyakran a megfelelő banki adat, nem tud ennek utána járni, on that account and where the money uh, being transferred to country A uh, or... nem tudják megmondani, hogy honnan jön az utalás. Tehát nem az akaraton, hanem a lehetőségem múlik. Többségileg az együttműködés. Nem akarom a példák számát szaporítani. A probléma megoldására lehetne megoldás a a harmonizáció, az effájuk hozzáférésének növelése, ami a crowdfunding tekintetében a pénzmosással kapcsolatos vizsgálatok körében nagyon odafigyelünk az ilyenekre. Különösen, hogyha gyanús személyek vagy mm, körülmények egészítik ki ezeket, diaszpórában élő kisebbségek például. Ezek területén van némi felügyelete az átutalási tevékenységnek. Ezekre odafigyelünk. Per definíció nem. Köszönöm. Az SSD frakció nevében Paul Tannak adok szót. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Fidler és Konstanz uraknak nagyon köszönöm a megjelenés. Nagyon érdekes volt az előadásuk, de eléggé nagy aggályokat is keltett bennünk. Látjuk, hogy nincsenek meg a megfelelő forrásai az európai FIU-knak, és a közöttük folyó együttműködés is lehetne sokkal jobb. Hát akkor tudjuk, hogy van még dolgunk. Én most szeretnék egy kicsit másra <clears throat> koncentrálni jelentésem tárgyára, illetve jelentéstételre. Nagyon sok olyan kötelezett egység van, amely defenzív módon tesz jelentést, tehát inkább csak ködösít, ahelyett, hogy konkrétan jelentene. Ő szerint mennyire komoly önök szerint ez a probléma, mennyire elterjedt? Második kérdésem az különböző országokban különbözők a jelentések számai. Az Európol tartott megbeszélésünkön merült fel, hogy Málta, Ciprus és Luxemburg nagyon keveset jelent, pedig náluk van legtöbb offshore tevékenység, tehát ezt is megkérdezném, hogy ezekről mi a véleményük és végül pedig az FIU-k és az adóhatóságok közötti együttműködésre kérdeznék rá. Úgy tűnik, hogy egy sor országban még mindig nincsen erre, ezzel kapcsolatban világos együttműködési útmutatás. Még nem optimális a kétfajta egységek közötti együttműködés. Köszönöm szépen. Adóhatóságok és FIU közötti kérdésről ki szeretne válaszolni először erre a kérdésre? Konstanza úr. Az első, az első kérdésre a zaj vonatkozásában. Igen, létezik a probléma. Sok uh, irreleváns jelentés is van. Vannak erre módszerek, hogy hogyan lehet ezeket kiszűrni. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy a jelentéseket küldő egységek maguk is okosan szűrjenek. Próbáljuk őket segíteni metodikával, hogy mi az értelmes jelentéstétel, általában véve pedig azt mondhatjuk, hogy a terrorizmus finanszírozása paradigmaváltáson ment át, meg ahogy bánunk is vele. Nagyon sok információra van szükség, a gyanún kívül. Az anomáliákról általában kell, hogy értesüljünk, ugyanakkor ezek sok zajt okoznak, de nem hanyagolhatjuk el őket, mert lehet köztük releváns információ. Tehát nem olyan könnyű külön választani az egyértelműen gyanús tevékenységet a zajtól. Ez hát olyan, mondják, mondják gyakran, hogy szénakazában megtalálni a tűt. Valószínűleg van adathalmazban releváns adat, csak nagyon nehéz ezt megtalálni. Tehát a zaj az természetes kísérő jelenség ennek a tevékenységnek, ezért kell értékelni a küszöbb értéket, hogy honnantól kezdve tekintünk valamit olyan gyanúsági szintűnek, hogy onnantól kezdve objektíven mondható, hogy elkezdhető a vizsgálat. Az FIU-k és az adóhatóságok együttműködnek. Nyilván lehet ezt is javítani, ezt az együttműködést. Hazámban az adóhatóságtól kapunk némi adatot, de lehetne ez több. Tipikusan az adócsalás jellegű tranzakciókról nyilván, hiszen ehhez értenek ők. Klider úr, kíván ehhez valamit hozzáfűzni? Köszönöm. A gyanús tranzakciók jelentése, ha jól értettem, nálunk Németországban úgy működik, hogy a pénzügyi gyanús eseteket elkülönítjük a nem pénzügyi vonatkozásúaktól, mert Németországban különböző helyen van a kompetencia, az egyik a tartományoknál, a másik a szövetségi szintnél. Az egyes szövetségi tartományok pedig ráadásul önmagukon belül is különböző kompetenciákat működtetnek, de többnyire alul finanszírozott módon a gyanús bejelentések mintegy 90%-a jön a pénzügyi környezetből. A legtöbb bejelentés pedig a be nem jelentett bejelentés, tehát hogy az emberek vagy a bejelentésre alkalmas kötelezett egységek nem tudják, hogy mit kéne jelenteniük. Ezért Németországban a szövetségi felügyelet, ami a nem pénzügyi tranzakciókat felügyelet, felügyeli, foglalkozik ezzel. A, jelenleg még mindig hogy a decentralizált vám és bűnüldözési infrastruktúra, meg az adóbehajtás is tartományi kompetencia. Az együttműködést a tartományok között nálunk persze lehetne javítani, de egy kicsit szerencsére már elavult maga, maga a probléma, mert egyre többen gondolkodunk, gondolkodnak a jövő új struktúráin, és reméljük, hogy struktúraváltás következik, ami majd jobban megfelel a kihívásoknak. Igen, a német szövetségi rendszer ismerjük, hogy milyen nehézkes. 16 tagállamban megismétlik azt, Ausztriában is, Belgiumban is, amit az EU csinál. Ez önmagában egy probléma. Bent Lukének adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom valamennyi kérdésemet valószínűleg feltenni. Szerettem volna mindkét előadót megkérdezni, hogy lehetséges-e az, hogy az FIU-kra politika nyomást gyakorol, Tudnak-e ilyenről, hallottak-e ilyenről, tapasztalnak-e ilyesmit, illetve tudnak-e esetleg arról, hogy intézményi megállapodás van, hogy ha egy ügynek a politikai vonzata kényesen nagy, akkor a politikai befolyás növekszik, vagy pedig teljesen független politikától független szervezetekről beszélünk. mert sajnos az sem kizárt, és látható, hogy egyes helyei Európának befogadóbbak a bűncselekményekkel szemben, mint mások. És előfordulhat, hogy ez a politikának köszönhető, a politika nyomásgyakorlásának vagy szemhunyásának. A második kérdésem a belső szerveződésre vonatkozik. Szeretném tudni, hogy van-e önöknél, vagy más FI-jukban olyan egységek, amelyek értékelik az egész FIU tevékenységét, amely időről időre hiértékeli a sikereket, a kudarcokat és ebből tanulságokat von le. Van-e egy jelentésteli tételi rendszer, amely kimutatja, hogy melyek a fel nem tárt, feltárhatatlan, akadozó ügyek, és persze azoknak az ügyeknek is egy listája, amelyet feltártak, amiből ki lehetne indulni az FIU értékelésekor. Ha pedig ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz bármit, bármiről mondani. Pozitív értelemben is nehéz akkor politikának beavatkoznia, mert ha annyira ragaszkodnak a tagállamok a saját kompetenciáikhoz, akkor az európai politikai nyomásnak is ellent fognak állni, miközben az esetek, ügyek többsége határokon átnyúló, és sokszor gondolom azért akar el, mert a két tagállam egymással nem akar, vagy nem tud kellő színvonalon együttműködni. Utolsó, ha még szabad, kérdésem, felírtam néhány gondolatot amelyeket önök fontosnak tartanak a hatékonysághoz. Központi adatbank, nyomozati kompetencia az FIU-knak, a vám, vámosoknak, adatbankhoz való hozzáférés, és a jog a releváns információk továbbadásához, továbbadására. Van-e még ilyen ö, ö, kulcs szó, amelyet önök szívesen felvennének erre a listára, hogy az FIU-k működésének hatékonyságát ö, növelni tudjuk, és jogalkotóként érdemben tudjunk valamit tenni. Köszönjük, Luke professzor, ki kíván válaszolni? Fiedler úr? Ja, ich bin da gerne freiwillig. Én köszönöm persze természetesen megpróbálom röviden elmagyarázni. Az efiuk politikai befolyására, hát szüken Németországra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy jelenleg status quo van a polit a rendőrség terén nincsen ilyen politikai befolyás, ha van, akkor az abban áll, hogy a jó, jól funkcionáló rendszert tönkreteszik, és megfelezik az alkalmazottak számát, és akkor a jövőben sokkal nagyobb nehézségekkel küzdenek. Egyébként más negatív befolyást nem tudok elképzelni itt nálunk, más országokról pedig nem tudok nyilatkozni. Az FIU-k szervezete, erre is rákérdezett Luka professzor, Németországban a lényeges elemek, egyrészt a, a szövetségi nyomozati szervezeteknél vannak, itt lehet értékelni a bejelentéseket, és, és ezeknek a bejelentéseknek a 90%-a, ahogy mondtam, a pénzügyi területről érkezik, ezek az értékelésért azonban nagyon különböző szervezeti egységek felelnek, és ezek, ezzel, erre, erre már évet, évtizedek óta panaszkodunk. Mindig Olaszországra nézünk, mert az olasz kollégáink nagyon jó eszközökkel rendelkeznek, és nagyon jó ö, ö, jól tudnak ennek köszönhetően működni. Az utolsó kérdés az volt, hogy még mi hiányozna az eredményes működésünkhöz. Az emberi erőforrás lenne a legfontosabb, és a központi adatbázis, és e, igazából politikai szinten ezeken kívül nem nagyon van más. Köszönöm szépen. Még a, az ingatlan adatbázishoz való hozzáférést is megemlítették. Arra is szüksége lenne. Az olaszok dicsérete után, akkor most az olasz kollégának is megadom a szót, hogy ő is válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Különböző kérdésekre válaszolván először is a politikától való függetlenség, illetve a politikai befolyás kérdése mi a központi bankon belül működünk, tehát duplán függetlenek vagyunk, ezért egyrészt azért, mert maga a központi bank független, másrészt azért, mert a központi bankon felül, belül mi is küzd, függetlenek vagyunk, úgyhogy a védettségünk az jó. Biztos vagyok benne, hogy más európai országokban is ez a helyzet. Nem igen lehet az Európai Unión belül olyan, hogy az FIU komoly politikai befolyás alatt lennének, bár az Európai Uniótól messze első helyeken valóban lehet, hogy a kormány kihasználja ezeket az információs egységeket bizonyos taktikai, politikai céljai eléréséhez amit tényleg elítélendő, illetve hogy az őtőlük származó információkat használja ki a politikai céljai eléréséhez. Ez meg lehet az administratív befolyás azonban létezik, mivel hogy az FIU-k helyenként nagyobb szervezetek részeként működnek, és így nem politikai befolyás alatt vannak, hanem esetleg magasabban az, az úgynevezett szülő szervezetben magasabban helyet foglaló vezetők kihatással vannak a forrásaikra. És ezt a mi vizsgálataink is alátámasztották, és ez néha komoly problémákhoz vezet. A munka értékelése, úgy gondolom, hogy minden szervezetnek megvan a maga módszere, hogy hogy tesztelje a saját munkáját, hogy értékelje azt. Mi Olaszországban arra koncentrálunk, hogy elszámoltathatók legyenek, legyünk a külvilág felé. Ugye a külvilág sok szempontból különbözik. Nyilván a nyilvánosság felé szeretnénk elsősorban elszámolni a munkánkkal, megjelentetjük a különböző kulcsfontosságú számokat a munkateherről, az eredményeinkről, de elszámoltat minket a parlament is hiszen közérdekű ügyekkel foglalkozunk, szeretnénk bizonyítani, hogy a, megszolgáljuk a nekünk adott forrásokat, és hát a minisztereknek is elszámolunk. A nemzetközi együttműködés problémáihoz még én is hozzátennék néhányat. Valóban vannak értékelések ezen a területen is, de ezek nem ugyanazok, mint a vizsgálatok időnként összekeverjük a kettőt. Tehát ezt nem szabad megtenni, a nyomozásoktól mindig el kell különítenünk az értékeléseket, különben az FIU-k nem tudnak egy hatékonyan működni. Aztán a megkapott információ felhasználása, ugye kapnak, adnak nekünk egy választ a kérésünkre, de nagyon gyakran a kapott információt nem tudjuk további nyomozásra fel használni, mert az eh, a az információ továbbadásához nem járult hozzá az információadó. Ez egy probléma. Önök köszönöm szépen, még 11 percünk van. Azt hiszem, hogy még egy nagyon röviden az olasz maffia törvényre utalnék, ami nagyon sok kérdésben, területben meghaladja az összes többi ország jogalkotását, úgyhogy jobb példát tud mutatni a többi országnak. Mát Kárti kollégának adom most meg a szót kérdésfeltevésre a GUEN nevében. My first question is... Első kérdésem Konstantin úrhoz szól. Az FIU és az egyéb bűnöldöző hatóságok közötti kapcsolat érdekelne. Az FIU-nak jobb-e a hozzáférése a pénzügyi adatokhoz, mint másoknak? Hogy mennyire vannak integrálva a szervezeti struktúrákban? És megvan-e jogi értelemben is az autonómiájuk, és amely fiu nem részei a bűnöldözési struktúráknak, azoknak a modellje követendő, vagy éppen inkább negatív. Ismert, hogy a pénzmasás és a terrorizmus finanszírozása különböző fejezetek, és nagyon nehéz az általános salás özönben feltárni a terrorizmus célú pénzmosásokat. A két országban, ahol önök működnek, az FIU-k mennyiben képesek ennek a kihívásnak a való megfelelésnek? Mindketten, de talán Konstanz Fridler úr, ha esetleg kíván megszólalni, ő is megteheti, de Kanszlán szóra szólítom. Az fi k működési modellje mindig egyfajta függetlenséget ad nekik, és ez a modell erősen független, de ez önmagában még nem mond ki semmit sem arról, hogy, hogy az administratív vagy a hibrid fiu a függetlenebbek. A rendőrségeken belül megszervezett fiu általában mélyebbre tudnak hatolni az ügyek feltárásában, míg a pusztán közigazgatási hatósági jellegű fiu kevésbé tehát minél integráltabb a bűnöldözésben egy FIU, annál hatékonyabb tud lenni. Mi nem rendőri szerv vagyunk, de a rendőri szervekkel való integráltságunk csak jót tesz az ügyünknek, és a függetlenségünket sem veszélyezteti. A rendőrségi FIU-knál inkább az a kockázat, hogy a, a gyanús ügyleteket hamarabb elkezdik bűnügyként kezelni, mint sem a rendőrségen kívüliek. Hogy hogy lehet kiszűrni a terrorista célú pénzmosást a pénzmosások özönéből? Igen, de hát azért vannak markáns különbségek. A hagyományos pénzmosás, és ezt eddig jól ismerjük, motivációi ismertebbek. A terrorista finanszírozás céljára mosott pénzek általában kisebbek, tehát nem a nagyságukkal tűnnek föl, ezért egyéb objektív elemeket kell keresni. Sok olyan érzékeny adatot is felhasználva, amelyeknek néha bevallani is nehéz a forrását. Köszönjük, Frider úr, kívánja ezt kiegészíteni. Igen, megkaptam a szót? Nem muszáj, csak lehet. Akkor nagyon röviden. Egyetértek az előttebb szólóval, általában mi is úgy látjuk, hogy a terrorista finanszírozáshoz szükséges ez szűrés a pénzügyi szervezetekkel, és a személyekre és a tranzakciókra külön-külön vonatkoztató kritériumok alkalmazása mellett lehet jól reagálni, és ezeket kiszűrni. A függetlenség momentuma ö, számomra nagyon fontos. Kénytelen vagyok újra Máltára utalni, ahol éppen lezártak egy vizsgálatot, az ügyészség ö, nehezedő nyomás miatt. Sven Giegold kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Legalább három olyan FIU van, amelynek a, ahol a bejelentés nem vezetett nyomozáshoz. Az én kérdésem egyébként az lenne Konstánzó úrhoz, Először is nagyon nagy érdeklődéssel olvastuk a jelentését, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes anyaggal szolgál. Két kérdésem lenne. Először is, minél pontosabban részletezné-e a következőt? Én elolvastam a kérdésekre adott válaszait, de még ennél részletesebben is szeretnék arról tudni, hogy milyen nem megfelelő, mi, mi, mi, milyen esetek vannak, amikor a harmadik pénzmosással kapcsolatos direktívát nem hajtják végre, és melyik tagállamokban léteznek ezek? Melyek azok az FIU-k, melyik tagállamokban, amelyek nem működnek ennek az irányelvnek megfelelően? Aztán a római 37-es oldalon az Európai Pénzügyi Információs Egységért lobbizik, megmagyarázná, hogy miért gondolja azt, hogy erre van szükség van. Köszönöm szépen. Tehát Konstanzó úr felé tették fel a kérdést, ön válaszol. Köszönöm. A harmadik irányelv megsértése, ne haragudjanak, neveket nem akarok mondani, nincs is előttem a lista, de a munkánkat az egyéni beadványok alapján készítettük el. Tehát az biztos, hogy a jelentés is elismeri, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzeti végrehajtás a gyakorlatban finoman szólva nem felel meg a 2005-ben elfogadott jogszabályoknak, EU-s jogszabályoknak. Például amikor egy FIU-nak nincsen hozzáférése pénzügyi információkhoz. Ez egy ilyen eset. Tehát, hogyha egyszerű bankadatokhoz, bankszámladatokhoz nem férnek hozzá. Én úgy gondolom, hogy ez valóban a harmadik direktíva megsértése. És az FATF, a pénzügyi akciócsoport ajánlásainak is súlyos megsértése. Vannak ahogy már mondtam, az adat továbbadásához való hozzájárulással is problémák. A harmadik irányelv általános kötelességként jelzi, illetve jelöli meg azt, hogy a további nyomozásokra való felhasználáshoz hozzá kell járulni. Ennek, e, ehhez, e, ehhez vannak kivételek, de úgy tűnik, hogy némely esetben több a kivétel, mint a szabály. Megtagadják olyan esetekben is a hozzájárulást, amikor egyébként azt garantálni kéne úgyhogy a jelentés szerint ez is egy olyan terület, ahol a harmadik irányelvet nem valósítják meg, nem hajtják végre teljes mértékben. Ha van még egy kis időm, akkor tudok több példát adni, de hát szeretnék igazából a legrelevánsabb kérdésekkel foglalkozni. Köszönöm szépen, Gigold úr. Ö, igen, tehát ha nem is tudja most megnevezni az országot, ahol nem hajtják rendben végre ezeket. Utána egy listát tudna adni erről, illetve a példák listáját, azoknak a területnek a listáját, ahol nem hajtják teljes mértékben végre a harmadik irányelvet, azt át tudnának nekünk adni? Igen, ez tartalmazza a jelentés is, úgyhogy egy egyszerű, jelen, egyszerű listáját át tudnom önöknek adni és végül az Európai Uniós szintű FIU, pénzügyi információs egység valóban segítene ennek a megteremtése. Visszatekintve azt láthatjuk, hogy nagyon különböznek egymástól az FIU-k, Éppen ezért, hogyha lenne egy koordináló testület, amely egy ilyen nagyon, egymástól nagyon különböző csapat, csapatot próbálna koordinálni, nem feltétlenül lenne eredményes. Jelenleg inkább arra lenne szükség, hogy az együttműködést egy harmonizáltabb jogi kerettel tudjuk erősíteni de az együttműködés bármiféle erősítése nagyon jó ötlet. Köszönjük szépen, Filler úr. Kívánja ezt kiegészíteni? Csak annyival, hogy az Európol felé a gyanús eseteket közvetítjük, és az Európol is elemzi őket, de ahogy más esetekben is, itt is gyakran hát a tagállami forrásoktól, erőforrásoktól függ a hatékonyság. Akkor az első meghallgatás túl vagyunk, Anna Gomasnak adok szót, lelnök asszonynak. Önök azt mondják, hogy 90%-a a pénzügyi ágazatból érkezik az ilyen eseteknek, tehát akkor a jogászok, a, a ingatlan tulajdonosok kevésbé jelentik az ilyen eseteket? És a New Investors program, ami Olaszországban elindult, változtatotta ezen a helyzeten? Mert ez az új szabály szinte ösztönzi a pénzmosást. Meg szeretném kérdezni továbbá, hogy mi az a fájuk szerepe az offshore felé irányuló pénztranszferek vizsgálatában. Ugye általában sok országban az adóhatóságot értesítik az ilyen tranzakciók gyanúságáról. Önöket egyáltalán bevonják az offshore tranzakciók felügyeletébe? Köszönjük, ez volt az utolsó, egyben első és utolsó kérdés utolsó körben még mást is elmondhatnak, amit fontosnak tartanak. Tessék, Konstanc úr! A nem pénzügyi természetű bejelentések tényleg kis arányt képviselnek. Az együttműködés a nem pénzügyi ágazat szereplőivel azonban növekvő, és egyre több bejelentést kapunk ö, ö, jegyzőktől, könyvelőktől, és az úgynevezett önellenőrző egységektől, amelyek úgy tudnak jelenteni, hogy közben a, a bizalmaság szabályának is megfelelnek. Ami az ön által említett programot illeti, az FIU-k igyekszenek mindenkivel együttműködni a pénzmosás feltárása érdekében. Ez ezzel a programmal is így van. Az offshore transferek vizsgálata a egyik legfontosabb prioritásunk mostanában, hogy folyamatosan ellenőrizzük, monitorozzunk minden belső adatforrás igénybevételével és nemzetközi kontextusban is ezeket a tranzakciókat. Igen, sok cég utal offshore szégeknek, de ez korán sem mind illegális tevékenység. Itt ezeket már csak nemzetközi szinten lehet feltárni és vizsgálni, ezt egy tagállam ehhez kevés. És az önszabályozást illetően ugye az adótanácsadók, az, e- a könyv elők, ez akkor jó hír, hogy egyre többet jelentenek. Reméljük, hogy ezt meg lehet erősíteni még jobban a jövőben, Fidler úr. Köszönöm, elnök úr. Nem szívesen mondok ellent annak, ami elhangzott, de a német tapasztalatok alapján nem vagyok túl optimista. Az önszabályozásra jogosult vagy kötelezett szervekről nem sok jót tudok mondani. Kötelezettek lennének minden szabálytalanság jelentésére, de ennek ellenére csak elenyésző mennyiségű adatot kapunk tőlük. Tehát a felügyelet, a jól felügyelet, felszerelt felügyelet és jól kistafírozott felügyelet nélkül ez a dolog nem működik. Az önellenőrzésre ne adjunk sokat, és persze szükséges a tájékoztatás, a szenzibilizáció is ahhoz, hogy önként emberek jelentést tegyenek. A kötelezettség, az önellenőrzésre való kötelezettség sajnos nem működik. Nem mondott önmagának és másnak ellent, végül is azt mondta végig, hogy a jelenlegi struktúra nem kielégítő, és a parlament és tanács együttdöntési eljárásán mindenképpen, ha majd javítunk, akkor az ön inputját szívesen veszük. Köszönöm. Akkor köszönöm mindkettőjüknek, hogy rendelkezésre álltak. Az első panelben sok érdekes dolog elhangzott. Tehát hiányzik a személyzet, a szakértelem, a szakszervezetek is kiválóan ezt eh, elmondták, és eh, az olasz mafiellenes törvények talán példaértékűek lehetnek, de van bőven még dolgunk. Mindenki elolvashatja az elhangzott előadásokat, írásban is hozzájuk fűzheti gondolatát, tegye is hozzá. Ezzel azonban akkor most már az első panelt lezárom Három perc szünet után Anna Gomes asszony vezeti tovább az ülést. Köszönöm a tolmásoknak is a munkát. Elnézést. Um, let's start now the second... Kezdjük el a második uh, részt, az ülésünk második részét. What we have this? We have the... Next, um, where is the text? Where is it? Okay. So we have now the second session. Akkor kezdjük el az orosz pénzmosoda ügyről szóló második szekciót. Bemutatom a második panel résztvevőit. Üdvözlöm, uraim, önöket. Paul Christian Radu, az eh, a, a nyomozó eh, egység, az a szervezett bűnözés és korrupció bejelentésével kapcsolatos projektől. Eh, az egyik tag, a másik pedig VS Tours Burkans, aki a LEFT pénzügyi információs egység részéről a pénzmosás és a bűnügyekből származó nyerességgel ügyével foglalkozó irodából videokonferencián keresztül vesz részt az ülésünkön. Radu úrhoz szólnék először, elmondanám, hogy hogy folyik az ülés, illetve a panelek hogy működnek. Először 10 perces bevezető beszédet tart mind a két szakértő, aztán kérdéseket tesznek 5 perces intervallumokban felönöknek a képviselőink, egy perc kérdés, és utána idő a válaszadásra. Ilyen lesz az eljárás. Radu úrnak meg is adom rögtön a szót. Köszönöm szépen a szót, köszönöm, hogy meghívtak. A szervezet bűnözéssel és korrupció bejelentéséről szóló projekt képviseletében vagyok. Ez az egyik legnagyobb ilyen erő, szervezet jelenleg világon. Hát követjük a pénz mozgását, és 2010-ben felfedeztük, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat próbáljuk vizsgálni. Ugyanazok a bűnügyek és a magas szintű pénzmosások, kábítószer kartelleken keresztül lett bankokban történnek, úgyhogy megpróbáltuk felkutatni, hogy milyen infrastruktúra teszi lehetővé a pénzmosást egy új-zélandi vállalatra bukkantunk, amelynek a Baltic International Bank nevű lett bankban van bankszámlája, és körülbelül 680 millió USA dollárnyi tranzakciót kezelt ez a bank, és nem egyetlen egy kézen volt ez a sok pénz, hanem orosz, vietnámi, kínai és más szervezett bűnöző csoportok kezén ez tehát egy ilyen előre elkészített platformként szolgált ez a szervezet, amely nagyon kis költségek mellett nagyon nagy mértékű, nagy volumenű pénzmosásra adott lehetőséget. A pénzmosók maguk készítettek egy olyan platformot, ahol voltak bankok, lehetőség volt offshore vállalatoknak arra, hogy oda tegyék a, bank, a pénzüket egy olyan bankba, amelyeket ők ir, irányítottak és gyakorlatilag voltak csalásra vonatkozó kész kézikönyvek, amelyek még olyan információkat is tartalmaztak, hogy ne, ne, ne kerek összegeket küldjetek, ha ne egy milliót, hanem mit tudom én, 199 milliót, fura számok legyenek, ne kerek számok, aztán csak olyan kikötőből küldjetek szállítmányt, ami mellett vannak vállalati központjaitok, stb. Tehát egy olyan kézikönyv, amely információt tartalmazott arra, hogy hogy lehet elkerülni a pénzmosás gyanúját. Ezeket fedeztük fel 2010-ben, és rájöttünk, hogy sokkal nagyobb problémát rejt ez a jelenség, és 2010-ben miközben a nemzetközi konzorciumokkal, a oknyomozó újságírókkal együtt, a panamai papírokon és a LuxLeaks-en, a SwissLeaks-en együtt dolgoztunk, egy olyan jelenséget fedeztem fel, amelyet aztán orosz pénzmosodának kereszt, kereszteltem el. Felfedeztük, hogy a moldovai ö, igazságügyi rendszer, illetve bankrendszer egy hatalmas pénzmosó ö, rendszert fedez. 20,8 milliárd USA dollárnyi összeg ö, származott orosz országból, és itt Vladimir Putyin unokatestvérhez is elértek a szála, és egy bankból, Moldovából egy másik konkrét, egyetlen másik konkrét bankba, egy lett bankba vándorolt ez a hatalmas mennyiségű pénz, és aztán onnan származott tovább mindenféle országokba. Több mint 5000 vállalat és 732 bank vett részt ebben az ügyletben 96 országban, úgyhogy globális dologról van itt szó, hatalmas mértékű operációról, és amikor közelebbről megnéztük ezt az egészet, úgy láttuk, hogy egyetlen egy bankból származik az összes pénz Moldovai köztársaságból. És amikor egy ilyen típusú pénzmosást látunk akkor először ugye azt látjuk, hogy több mint 60 ezer tranzakcióról van szó, és ezeket nagyon nehéz nyomon követni, nincs valószínűleg olyan pénzügyi információs egység, vagy bármely bank, amely képes ilyen mennyiségű gyanús tranzakciót alaposan megvizsgálni. De más szempontból is meg lehet ezeket vizsgálni, mégpedig abból, hogy egyetlen egy közös kiinduló pontjuk volt ezeknek a tranzakcióknak. És a jelenlegi rendszer pontosan ebben hibás, illetve hiányos, Tudjuk, hogy a, az ügyfeleinket jól kell, jól, jól kell ismernünk, ezek az elvek megvannak, de azt nem tudjuk, hogy kié az a bank, amelyen keresztül a pénz folyik. És ez, mm, ez, ez azért nagyon könnyű ennek a felderítése, tehát most itt meg kell nézni, hogy az a bank, amely több mint 20 milliárd USA dollárnyi pénzt kül egymaga küldött egy csomó országba, az kinek a kezében van. És látjuk, hogy ezek offshore vállalatok, mindenféle brit és más vállalatok, amelyeknek nincsenek tényleges tulajdonosai. Hogyha megnézzük a papíron meghatározott tulajdonosokat, akkor ezek, ezek, ezek ilyen közvetítők, és a a bankszámlákkal kapcsolatban szintén ugyanazoknak az ügynököknek a neve merült fel, és ezt néhány kattintással ki lehet deríteni. Tehát ahelyett, hogy azt a 600, a 60 ezer tranzakciót megvizsgálnánk, elég, hogyha azt kiderítjük, hogy a pénzt továbbító bank kinek a kezében van. És ez most csak a 20 milliárdnyi orosz pénzmosoda kérdése, de Moldovában van még négy más bank, ahol egy milliárdnyi összegek, összegek, összeg gyűlt össze, szintén bűnözők által betett összegek, amelyek tönkretették az egész országot. Úgyhogy igazából ezt a tulajdonosi viszonyt kiderítve nem is szükséges a tranzakciók megvizsgálása, és már is nagyon sok mindent ki tudunk deríteni. És ez az Európai Unió nagy bankjait is a látótérbe helyezi. Az orosz pénzautomata legnagyobb részét a Trasta Commerce Banka nevű lett bank kezelte, ezt tavaly bezárták, de a privát bank is, valamint a Danske Bank, a Dán egyik legnagyobb Dán bank is több mint két milliárdnyi dollárt kezelt, és a Deutsche Bank is benne volt az ügyletben és a Deutsche Bank be is ismerte, hogy végül is lehet, hogy ez lehetséges. 2014 végéről voltak ezek a tranzakciók. Azt mondták, hogy valószínűleg nem volt elég megfelelőségi tisztviselőnk még akkor, lehet, hogy ez elkerült a figyelmünket, de most már, most már jobb a helyzet. Én úgy gondolom, Kostánzó úrnak igaza van abban, hogy nagyon fontos a technológia fejlesztése annak érdekében, hogy a mintákat észrevegyük és én is ezt láttam akkor, újra és újra ugyanezek a dolgokat vizsgáltuk, és akkor láttam, hogy megjelent itt egy minta, előbukkant egy minta, és szoftverek használatával ez nagyon könnyen felfedezhető egy bűnügyi minta jelentéssel foglalkozó, vagy azt, azt, azt ellátó szoftverrel nagyon könnyű felfedezni ilyen visszaéléseket. Valóban a technológia a legfontosabb elem itt, és a bankoknál egyszerűen szükség van arra, hogy legyenek megfelelő auditok. De ezt is nagyon könnyű megtenni a Deutsche Bank banknál, vagy a Raiffeisen, vagy a Danske Bank esetében nincs olyan sok bank számla, amire vonatkozóan ezt meg kell tenni, csak néhány ezer. És ezt meg lehet túlságosan nagyméretű források nélkül tenni, úgyhogy ez a legfontosabb feladat. Köszönöm. Uh, now I give the floor to... Most megadom a szót Burkens úrnak. Köszönöm. Nem nagyon jól halljuk a felszólalót. Én az orosz pénzügyi tényfeltáró egység tagja vagyok. A lett bűnöldöző hatóságok keretében 98-ban alakult meg a szervezetünk, eredetileg ügyészi testület voltunk, de most már nem. 2005-ben a Financial Sector Development board a pénzügy és egyéb miniszterekkel, a párminiszterrel, miniszterelnökkel közös testület, 2005 óta három fő prioritásunk van. Nagy méretű pénzbasásos tevékenységeket próbálunk leleplezni. A terrorista finanszírozás ennek egy aspektusa. A második tevékenységünk a bűn, bűn bűnözésből származó jövedelek jövedelmek elkozásában, felhasználásában foglalkozik, és a harmadik a megelőzéssel. Az utóbbi három év statisztikájára szeretném felhívni a figyelmet. mint egy ezer esetben fagyasztottunk be számlákat bűncselekmény okán, és 160 millió eurónyi ö, mosott pénzt tártunk föl. Ezeket az eredményeket az FIU-k együttműködésének is köszönhetjük. A statisztika mutatja, hogy 2016-ban az, a külföldi FIU-któl kapott információ általában egy napon belül megérkezett, de a teljes információszerzés átlagosan 12 napig tartott ügyenként. A befagyasztott számlákról 2016-ban Lettországban 17 döntést hoztunk 57 bűncselekmény kapcsán, ilyen befogyasztásról. 59 millió eurói csalásértékben autókat foglaltunk le. A pénzmosás elleni harc most új elemekkel bővült, az új irányelv is kötelez minket erre. Uh, a pénzmosás elleni harcot egyre hatékonyabbá tettük. Ennyit tudok elmondani a hatékonyságról. Thank you so much. So now let's uh, open the... Köszönöm, most megnyitom a vitát. A két társ előadónak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a két szakértőnek a prezentációt. Talán sokan jól ismerjük az orosz pénzmosodat ügyét, de még mindig elképesztő, hogy mekkora összeg és meg, mennyi résztvevő volt ebben az ügyben az Európai Unión belül és Moldova együttműködésével. Hogy gondolja rá úr, hogy hogy lehet, hogy ilyen visszaélés történhetett a tagállamok hatóságainál? Aztán Burkán szúr, ahogy mondta, mondták, nagy tagállam, nagyon sok tagállamok és nagy bankok is részt vettek ebben a csalási ügyben. A Denske Bank az egyik legnagyobb Dán bank is több mint két millió dollárnyi összegben összeget kezel. Ha elmondaná, hogy az ön véleménye szerint hogy tudott előfordulni az, hogy LED bankokat tudtak kihasználni erre a célra, miért nem fedezték fel még egy korábbi szagazban, hogy itt ilyen ügyletek folynak. Másodszor pedig a, a bűnügyi nyomozásról, illetve eljárásoktól úgy látja el, hogy megfelelő bűnügyi következményei lesznek-e majd ennek, és hogy működik együtt a lett FIU a többi FIU-val az Európai, Európa, Európai Unión belül, konkrétan ebben az ügyben. Jó, mondja Rádó szakértő, köszönöm a kérdést. Én úgy gondolom, hogy az orosz pénzmosoda ügye, gyakorlatilag az együttműködés hiánya miatt következhetett be a, bűn, a bűnöldöző, illetve FIU szervezetek közötti együttműködés hiánya miatt. Tavaly két olyan ország volt, amely az újságírókhoz visszatért, és azt mondta, hogy nem tudjuk folytatni a nyomozást, mert nincs megfelelő határokon átnyúló információáramlás, különösen Oroszországból nincs felénk. Az oroszok, az FSB nagyon sok információt kért Európától, de nem nagyon szolgált semmivel visszafelé. Úgyhogy ezek az országok átadták az adatokat nekünk, és így tudtunk a Süddeutsche Zeitunggal, illetve a Guardiannal együttműködni, és úgy felfedezni, hogy a landromatból, az orosz pénzmusodából származó pénz hova vándorolt el. A bűnöző, bűnüldözési szempontból az kellene, hogy legyen a megközelítés, az a megközelítés, hogy a tranzakciókat vizsgáljon, már pedig ez nem a megfelelő megközelítés, mert ezek a csalók nagyon-nagyon tapasztaltak, sokkal többet tudnak, mint néhány országban ülő tisztviselők, mivel nagyobb az országokon átnyúló, határokon átnyúló tapasztalatuk, és sokkal több pénzük is van, és vannak jó tanácsadóik, rengeteg a támogatás, rengeteg mindenhez, mindenre támaszkodva tudnak dolgozni. Tehát, hogyha a tranzakciókat próbáljuk vizsgálni, akkor az csak összezavarja a képet. Ezért könnyebb a, a folyamatokban résztvevő bankokat megcélozni, hiszen hogyha megakadályozzuk a bankokhoz való hozzáférést, azokhoz a bankokhoz, amikről tudjuk, hogy nagy, nagy volumenű pénzmosásokkal foglalkoznak, akkor tudjuk a bűnügyeket megakadályozni. Burkán szúr szintén szeretne hozzátenni ehhez valamit? Természetesen igen, Három kérdés volt, szeretném egyenként megválaszolni őket. Az első, hogy történhetett meg? Szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy a Landromat eset 2011. januárja és 2014. októbere között történt, és természetesen a riporterekkel kapcsolatban nem tudok információt adni, de már 2000 12. május 17-én láttunk egy olyan jelentést, amely a bank gyanús, egy bankban végzett gyanús ügyletekről, azt nem mondhatom el, hogy melyik bankról volt szó, de néhány napon belül készítettünk egy jelentést a moldovai kollégáinknak, és elmondtuk nekik, hogy valami gyanús folyik itt, és megkértük őket, hogy azonnal lépjenek az ügyben de akkor még teljes mértékben hallgattak, és körülbelül egy évvel később volt az, hogy egy második levelet is elküldtünk, mert láttuk, hogy a banktranzakciók folytat, folytatódnak és akkor már úgy láttuk, hogy van jogalapja a lépésnek, hiszen akkor már a moldovai bíróságokon is születtek döntések. és ez minket meg is lepelt, de minden esetre a, a miután Moldova elindította a nyomozásokat és eljárásokat indított a bűnözők ellen, a, a, akkor tudtuk elmondani, hogy hát végül is büszkék voltunk arra, hogy végül is mi voltunk azok, akik el, első körben megkongatták a vészharangot, és csak a kollégáink késtek a válaszsal, illetve a lépésekkel. Egyébként még a bűnöldözéssel kapcsolatban el tudom mondani, hogy Lettországban sok bűnügy folyik, amely nem a pénzügyi információs egység kompetenciájához tartozik, és nagyon sok múlik a nyomozók hatékonyságán, stb. Tehát több így is folyik Lettországban jelenleg, és a nyomozás nagy erőkkel folyik ezekkel kapcsolatban. Azt is szeretném aláhúzni, hogy a bankfelügyeletünk, illetve a pénzügyi és tökepiacokkal foglalkozó bizottság szintén indított nyomozást, és szankciókat is szabtak ki, nem csak a konkrét ügyel kapcsolatban és a konkrét jogsértéssel kapcsolatban, hanem egy sor más ügyel kapcsolatban, amelyek különösen a belső ellenőrzési rendszer hiánya miatt születtek meg. És itt a pénzmosás is felmerült, illetve az igazgató tanács befolyása és egyes esetekben a bizottság megvonta a bank működési engedélyét is, tehát van olyan bank, amely tavaly március 4-én emiatt bezárt. Végül pedig a többi FIU-val folytatott együttműködésről annyit szeretnék mondani, hogy ezt én magam is sokkal bírált, sokat bíráltam már, mert ha például kapunk egy kérést, hogy fagyasszuk be valakinek az eszközeit, nagyon nagy tapasztalatunk van ezen a területen, és már 2012-ben, 2013-ban is kaptunk volna, ha kaptunk volna megkeresést, akkor meg tudtuk volna ezt tenni. De akkor még nem kaptunk. De az, általában véve az fiúk közötti együttműködésről. Ugye mi 2000, 1999 óta egy közös nemzetközi szervezet tagjaiként együttműködünk egymással, és az FIU között vannak hálózatok is, de ugyanakkor a legnagyobb partnerünk a statisztikai együttműködés területén a moldovai pénzügyi információs egység. Nagyon nagy mennyiségű kérés érkezik hozzánk, és nagyon nagy mennyiségű információt küldünk nekik. 12 napon belül szoktunk válaszolni, ami sokkal gyorsabb, mint általában más partnereink esetén. Köszönöm. Péter Jászaknak adok szót, aki a társadalmadója dossziénak. Köszönöm. Köszönöm mindkét előadónak az elmondottakat, és persze a sikeres fellépéseket. Ahogy elmondták, önök a pénzt követték. E tekintetben lenne egy kérdésem. Ha jól értettem, az OECCRP szerint a, a masott pénzek átmentek Hongkongon, Kínán, viszont nem mentek át az USA-n, ennek mi az oka? Burkáns úrhoz hasonló a kérdésem. Lettország nem volt célpontja ezen utalásoknak. Mi volt az önök fellépésének az alapja? Önök vették ezt először észre, hogy ilyen tranzakciók vannak? Ha a pénzmozgások nézzük, akkor az USA tényleg sokkal kevesebbet kapott, mint más országok. Ez azért van, mert az USA valamivel jobb ilyen ügyek feltárásában, mint mások, és el, lefoglalja az ilyen pénzeket azonnal. 2010-ben pedig a Magnitsky ügy előzte meg, amely Európában és USA-ban is hullámokat vert. A New Yorki ügyész megegyezett a mosott pénzek lefoglalásával ez 5,9 millió dollár volt. Az USA tehát keményen és aktívan megy utána az ilyen pénzeknek, nem úgy, mint EU. Itt nem csak a lett bankok voltak érintettek, hanem minden skandináv ország bankja Litvániában, Észtországban ugyanez zajlott, és sok landramat eset van. Most mi csak az orosz landramatról beszélünk, de Ukrajnában is talán kisebb összegről, és egy-két milliárdos. Nagyon sok landramat van. Sokkal nagyobb a probléma, mint ez az egy eset. Ez a 20 milliárd nagy összeg, de ö, állítólag ugyanebben az időszakban további másik 80 milliárd ott mostak tisztára Moldovában. Tehát eh, ha megnézzük, hogy kikhez tartoznak ezek a bankok, kik a tulajdonosok, akkor kirajzolódik egy pattern. A Swiss Bank, a lett bankok eh, a, a, a lett bankok ö, eh, ö, kapcsán azt láttuk, hogy ugyan megy pénz az USA-ba, de sok esetben az USA-beli célzott visszautasította a tranzakciót az ottani bank, nem úgy az európaiak. Burkhardt úr, ebben is más esetek kapcsán is voltam Kisinyevban, és ottani szakértők is jártak nálunk Rigában, vizsgáltuk, hogy miért oda és nem máshova, miért ide és nem máshova mennek ezek a pénzek. Arra jutottunk, hogy egyik ország sem kiemelt célpont. Talán van régiók között különbség, nyugat-kelet, vagy hogy hol beszélnek oroszul, hol nem, ennek lehet szerepe, de összességében arra jutottunk, és be bevontunk bűnügyi szakértőket is, arra jutottunk, hogy nagyon komplex okai vannak ennek. A sikeres pénzmosás hátterében azál, hogy hosszú időre jegelik ezeket a pénzeket. Tehát és mi ezer tulajdonos esetében, ha csak néhány napra vagy hétre záruljuk a számlákat, akkor annak semmi értelme nincs. Ilyen esetekben sokkal keményebben kéne fellépni. Sok esetben tudtunk a biztonságokról, de nem lehetett keményebben eljárni. Burkens úr, a pénzügyminiszter jelenleg európai biztos. Talán Dombrovskis biztos úr segíthetne ennek feltárásában, hogy a bűnözők miért pont Lettországot preferálják. Persze értjük, hogy nem csak Lettország volt a célpontban. Rozáti úr kap szót. Thank you, Madam Chair. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék a Radúr által említett uh, ügyekre utalni, lett ügyről is szó volt, de volt egy másik ügyes ügy is, a Ljubljanska banka ügye Szlovéniából, ahol egy millió USA dollárt küldött egy iráni személy, aki ellen nemzetközi körözés volt egyébként kirak kiadva az Európai Unióban, és a bank kisebb összegekben a világon 400 más bankszámlára küldte el ezt az 1 milliárd dollárt. És ezt az ügyet mi is vizsgáltuk itt a bizottságunkban. Szeretném megkérdezni öntől, hogy hallott -e erről az történetről, és hogy ez egy ugyanolyan típusú eljárás, mint amit önök látni szoktak. Azt mondta kollégám, hogy inkább a bankokra szeretne koncentrálni, és ugye a pénzmosás elleni rendelkezések is követelik ezt, hogy a, bank, a tranzakciókat, a gyanús tranzakciókat jelentsék. Gondolom, hogy ezeket a tranzakciókat, ezt a 60 ezer tranzakciót nem ugyanaz nap, vagy ugyanabban a hónapban folytatták le, és nem ugyanazon a napon jelentették be. De megkérdezném azért, hogy mivel ezek gyanúsak voltak, mindannyiukat bejelentették a bankok. És ebből aztán következik még egy kérdés, mi itt a probléma? A jelenlegi jogszabályjal van probléma, ami egy csomó kiskaput és hiányosságot tartalmaz, és ezért képtelen elfogni ezeket a gyanús ügyleteket, vagy visszaéléseket? Vagy a jogszabály jó, de a tagállamok nem hagyják ezt megfelelően végre? Tudjuk, hogy vannak olyan európai tagállamok, amelyeknek a neve többször merül fel pénzmosás kapcsán, vannak mások, amelyek nem annyira. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy az ön tapasztalata alapján <clears throat> hol vannak a nagy problémák? A jogszabályokat kellene fejleszteni, bezárni a kiskapukat, vagy rá kellene szorítani a tagállamokat arra, hogy határozottabban hajtsák végre a már meglévő jogszabályokat? Egyébként ezt az utóbbi kérdésemet természetesen Burkánz úrnak is intéztem, nem csak Radúrnak. Tessék, Radúr! Nem, akkor kezdjük először Burkán úrral a válaszadást. Burkánz úr, először kérem, hogy válaszoljon ön. Igen, én csak az, a mi pénzügyi információs egységünk által lefedett területről tudok. Arról nem nincs információm, hogy az Európai Unión kívül mi folyik, de véleményem szerint van eh, jó sok FIU az Európai Unión belül, amely nagyon lassan dolgozik. Hogyha mi információt kapunk, akkor mi arra általában azonnal tudunk reagálni. Úgyhogy lehet, hogy ez a lassúság annak tudható be, hogy túl vannak terhelve az FIU-k, túlságosan nagy mennyiségű bejelentés érkezik hozzájuk. Nálunk Lettországban minden évben 15-16 ezer jelentés érkezik be, mindegyiküket elemezzük. Ez azt jelenti, hogy egy ember, egy alkalmazott akár ezer vagy még ezernél is több bejelentést kell, hogy kezeljen. Minden évben körülbelül 300 munkanapunk van, tehát egy ember naponta három jelentéssel kell, hogy foglalkozzon. És ez azt jelenti, hogy az egyes jelentések elemzésére jutó idő nagyon rövid. Meg kell változtatnunk tehát ezt a rendszert. Ebben az évben véglegesítettük az ezzel kapcsolatos javaslatainkat, és a, az jogszabály arról fog szólni, hogy mm, így bizonyos esetekben nem a magunkról, a tranzakciókról kell jelentést tenni, hanem a mintákról tehát eh, kicsit meg fogjuk változtatni a munkamódszereinket, nem csak az FIU működése területén, hanem a bankokra vonatkozó jogszabályok területén is. És a nagyméretű, nagy volumenű eh, ügyekre vonatkozóan ez különösen így lesz. Rádu úr, köszönöm szépen a kérdéseket, eh, nem könnyű kérdések. Én nem ismerem az ön által említett Ljubljánai szovérnyai esetet, de azt tudom, hogy nagyon sok pénzmosoda létezik. És ezek olyan struktúrák, amiket a TOR eszköz mására teremtettek. A toll egy olyan eszköz, ami el tudja rejteni a barangolási, hist, barangolási esemény történetet, és akkor nem tudja senki ellenőrizni, hogy milyen oldalakon jártunk. Ennek a mintájára épülnek fel a landromatok is, a pénzmosodák is hiszen itt az van, hogy nagyon sok korú politikus vagy bűnöző csoport összerakja a pénzét, és utána kez, kerülnek ezek majd kiosztásra, szétosztásra, és ezért nagyon nehéz nyomon követni ezeket. Megnéztük az orosz, a moldovai, a lett tranzakciókat, és tranzakciónként nem tudtuk kideríteni, csak ezek megvás, megvizsgálásából, hogy ki mit követett el, mert a vietnámi pénzek össze voltak keveredve a mexikóiakkal. 60 ezer gyanús ügyletekről szóló jelentés természetesen nem volt, bár nem lett volna rossz, hogyha lett volna, de hát ez bármilyen egységhez is érkezett volna be, az kezelhetetlen lett volna. <clears throat> De ö, egyébként ezen kívül ö, még sok bejelentést lehetett volna tenni, mert sok millió tranzakció volt. Hogy tudjuk megoldani ezeket a problémákat? A nemzeti szinten soha nem lesznek megfelelő hatékonyságúak az igyekezetek, úgyhogy az Európai Uniós jogszabályokhoz kell hozzányúlnunk. A szervezet bűnözők is határokon átnyúló jelleggel működnek, és ezért nekik az egész Európai Unió a játszóterük. Nagyon sok nemzeti testület viszont inkább nemzeti méretekben és léptékekben gondolkodik. Úgyhogy ezt a nagyon magas szintű pénzmosást, ami itt folyik, és ami egész országokat és gazdaságokat tehet tönkre, csak ezen a szinten tudunk, tudjuk kezelni. Egyszerűen kivéreztették Moldova gazdaságát éveken, évek során, mert hogy nem csak orosz pénzek mozogtak ott, hanem maguk a moldovai pénzek is <clears throat> Úgyhogy én azt hiszem, hogy a probléma megoldása az lenne, hogy legyen egy olyan megközelítés, amit maguk a bűnözők használnak, felülről nézik. Legalábbis EU-s szinten kell, hogy mi is részt vegyünk ebben. Köszönöm szépen. Radu és Burkens úr ezeket a leszámolókat. Igen, hálózatok ellen csak hálózatokkal lehet fellépni. Hány bank, hány ö, postafiók cég, hány szereplő van önök szerint a világban? Ö, a pénzmosás ellen direktíva bevezetésével tisztult -e a kép? Az biztos, hogy úgy tűnik, hogy mindenhol túl kevés az erőforrás. Rozácis úrhoz csatlakozva kérdezem, önök szerint milyen ügyfélpolitikát kellene a bankoknak folytatni, ami <clears throat> jobban és előre kiszűri a, az ilyen eseteket. A Néne Bank például outsourcingolta a teljes ügyfélpolitikáját. Hogy lehet ezt megvalósítani, és mire vezet ez? Igen, és hálózatra csak hálózatra talán lehet válaszolni. Az Európai Ügyészség, ha megvalósul, akkor az mennyiben és hogyan lesz majd képes ezeket az együttműködési keresztmetszeteket, szűk keresztmetszeteket felszámolni. Milyen feladatköröket adnának önök az új európai ügyészségnek, hogy itt egy kicsit előbbre lép, lépjünk. Mindkét előadónktól kérdezem mindezt. Burkens úr. Igen. A pénzügyi feltárás, pénzügyi információs egységek, bankok segítsége nélkül nem működhetnek. Itt a tőkepiaci felügyeletnek is megvan a maga dolga, mi nem vagyunk bankfelügyelet. De közösen azért gondolkodunk a bankokkal azon, hogy hogyan lehetne a helyzetet javítani, időben előre felfelezni a pénzmosásos ügyleteket. Jelenleg jogi feltét terek nem egyformák országonként. Derogatív levelet kell írnunk, könyörögnünk kell, eljárások vannak, míg megkapjuk az információt. Ezt lehetne optimalizálni. A pénzügyi információs egységek legyenek összekötve a bankokkal gyakorlati és jogi értelemben is. Ha egy tranzakciót vissza lehet utasítani és visszaküldeni, és egyúttal vizsgálatot indítani, az sokat segítene a mi munkánkon is. Nekünk nem ö, szabadna, hogy ott megálljon a munkánk, hogy utólag vizsgálódunk, hanem az ilyen pénzeket vissza kéne küldeni a feladóhoz. Ez egy jó javaslat, szerintem. Radúr. Ha megnézzük a, a Landramat ügy háttér struktúráit. A bankokat a bűnözők megvezették, a moldovai törvény csak annyit mond ki, hogy ha valaki 5%-nál nagyobb arányban tulajdonos egy banknak, akkor nyilvánosra kell hozni a személyét. Na hát ezért mindenki 4,9%-os tulajdonos a moldovai bankokban. Ha 1% lenne, akkor 0,9%-os lenne a tulajdonos aránya. Tehát a banki tulajdon viszonyokat nem lehet ilyen százalékokkal feltárni. Már egy kicsit jobban, hogyha a kedvezményezettek, a számlavezetők köre világos. Ezeknek a bankoknak mindegyiknek van tulajdonosa, csak ezek ugye többnyire proxik, tehát nem ők maguk a bűnszervezetek, hanem őket bűnszervezetek hozzák létre egyfajta előörsként, vagy hát identitás eltitkolásként. A bankok tulajdon viszonya tehát fontos, a valós tulajdonviszony, és fel kéne tárni a bankok tulajdonosai közötti kapcsolatokat, és hogy ki, kik ö, forognak ezeken a rendszereken belül. Az orosz landromat esetén ö, a 20 milliárdot 12 ö, ö, cég ö, tulajdonolta, ezek ö, ciprusi brit bejegyzésű cégek voltak, a Gold Western Enterprises Limited egy angol cég, amely 3 milliárd USA dollárral vett részt ebben az orosz ladramatban, de sok más ilyen pénzmosásban is. Tehát ezek ilyen feltárható szervezetek, ők adták a bankszámla vezetők nevét, tehát többszörös eltitkolási fázison ment át a dolog, de azért fel lehet tárni a fő bankoknál, fő cégeknél a tulajdonosi struktúrát, ha ennek valaki utána megy, és akkor kiderül, hogy öt nagy ö, szervezet működtette ö, ezt az egész nagy ö, rendszert, pedig a panamai, brit, ciprusi tehát tulajdonképpen csak néhány szereplővel szemben kell eljárni, a valós szereplők kevesen voltak. Csak sok helyen, sokféle álnéven működtek. Robert Zile kap szót az ECR-től. Köszönöm. Eléggé vegyes érzelmeim vannak a lett ügy kapcsán, nem vagyok büszke ugyanakkor jó, hogy azért van egy valamelyest működő rendszerünk, és hogy ennek a képviselőjében megszólalhatott. Burkánsz úr említette, hogy az FIU-k 97 óta működnek, amikor én is ebben az ágazatban dolgoztam, akkor nyugati típusú pénzmosás elleni szabályokat vezettünk be Lettországban. De ez már több mint 20 éve, vagy majdnem 20 éve van, és mi létrehoztuk a, a pénzügyi betétesek szervezetét a, a brit rendszer mintájára, a betétesek felügyeletére, de Burkanszúr is jól írta le a problémát, hogy a FIU-knak meg van kötve a keze, korlátozottak a jogosítványaik, de ha valakinek, akkor a bankfelügyeletnek ismernie kellene a banki tulajdonosok valós körét, és nem látom, hogy egy ilyen kis országban, mint Lettország, miért nem lehet feltárni a néhány bank néhány tulajdonosát, akik ráadásul rotálva vannak jelen. Úgyhogy ez egy nagy hiba. És hogy miért jönnek Lettországba ezek a orosz bűnözők? Nem csak az orosz nyelv beszéltsége, hanem a posztszovjet típusú üzletelés is sajnos jellemzi még Letországot. Tehát sok hasonló gondolati struktúra létezik, és van is olyan lobby, amely a régi módra ö, szeretne pénzügyi betéteket, betéte struktúrákat létrehozni, és hát ezek a forrás országok ugyanazok, mint régen, továbbra is az Orosz federáció nagy részt. Tehát van egy megfelelési problémánk is. Korábban amerikai dollárban is lehetett ügyleteket végezni Lettországban, a Deutsche Bank és ezt tette, és ez az időszak most megszűnt. Most ö, megint a régi struktúrák szivárognak vissza. Lukács úr a saját személyes tapasztalattal azt mondatja önnel, hogy vissza kéne küldeni ezeket a pénzeket. Ehhez szükséges lenne egy új jogalkotás, vagy ezt Lettország nemzeti joganyagában is megalkothatná. Kell -e ehhez európai jogalkotás, és az információ cseréhez is kell -e Lettországon kívüli jogalkotás ehhez, vagy ez ön szerint Lettországon belül is megoldható lenne? Második kérdésem mindkettőjükhöz. Látják-e annak esélyét, hogy Lettország lekerül a Landramat típusú pénzmosási hálózatok radarjáról? Bölkánszul parancsoljon. Köszönöm a szót. Nagyon jó kérdés. Természetesen én nem kétlem, hogy nem csak lehetséges megváltoztatni a lett jogszabályokat, hiszen hogyha ö, ö, még egy ilyen helyzet előáll, akkor az FIU-k segítségével pusztán nem sikerül ezt megoldani. tehát egyrészt az irányelvet, másrészt pedig az, e, a pénzügyi akciócsoport ajánlásait kell megváltoztatni annak érdekében, hogy minden FIU közös, egységes módon járjon el. Ez az én javaslatom. Rádug Igen. Hát Lettország elég sokszor felmerült az elmúlt nyolc év során a különböző jelentésekben, mert nagyok voltak ott a problémák. De én látom, hogy Lettország mindenféle lépéseket megtett, bankokat zárt be, a pénzügyi felügyelet visszavonta a működési engedélyünket, úgyhogy javul a helyzet. Egyébként Ukrajnával is nagyon kell vigyáznunk, mert Ukrajna lehet majd az új Lettország, vagy Litvánia, vagy Észtország, mert ott vannak olyan bankok, amelyeket pont most vesznek át azok az emberek, ugyanazok a csoportosulások, akik a moldovai bankokat is moldovai bankokat is birtokolták és nagyon sokszor látunk egy kapcsolatot az ukrán és a moldovai bankok között. Most Ukrajna az a kiemelt mér, szerepű ország, amelybe esetleg át tudják helyezni ezeket a kérdéseket. Urbán Kreszpó szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miközben hallgatom önöket, főleg Radó urat, az egyik dolgot, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy ez nem egy kivétel, hanem ez egy szabály, és ez az, ami aggasztó. Azon felül, hogy milyen a konkrét eset. Az egyik kérdés, ami leginkább mm, meglepett minket a panamai iratok olvasása nyomán, az az, hogy a bűnözőknek nem is kellett elmenni Panamába, elmennük, vagy Svájcba, hanem elég volt, hogy eh, ha elmennek az utcasarokba, kapcsolatban egy nagy európai bankkal, ezek a bankok segítettek az adóelkerülésben, a, a pénzmosásban. Úgy gondolom, hogy az orosz pénzmosás egy rendkívül szép eset erre. A bankok szerepét kellene tisztázni, mint pénzmosó szerkez, eszközök, vagy mint pénzmosást elősegítő eszközök. És mi a magunk, a politikai frakciónk részéről ezzel foglalkozunk, ez nekem fényében fogunk módosításokat benyújtani. Radó úrnak szeretek feltenni két kérdést. Nem tudom, hogy a, tudja-e, hogy a bizottság egy javaslattal állt elő, nem is olyan rég, hogy büntessük meg a, az elősegítőket, a segítséget nyújtókat, nem csak a bankokat. És a büntetés mértéke alapján ez csak kisebb tranzakcióknál lehet hatékony, nagyobbaknál nem. Milyen módon lehetne azt elkerülni, hogy kisebb büntetések legalizálják a nagy tranzakciókat. Nem lehetne egy elrettentő eszközt alkalmazni. Például a, a licenszek megvonását, amennyiben visszatérő jelenségről van szó, úgy vélem, hogy ez fontos kérdés. Másodszorban gondolja ön azt, hogy a belső ellenőrzések elegendőek, amelyeket a bankok hajtanak végre, ugyanis mi azt láttuk, hogy az önszabályozó ellenőrzések igen sok kivennivaló hagynak maguk után. Ugyanúgy milyen további intézkedéseket javasol ön annak érdekében, hogy a bankok teljesítsék a feladataikat? Köszönöm. Rád a válaszadás joga. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdések voltak. Valóban az a legfontosabb, hogy megértsük, hogy az infrastruktúra hogy működik, és ezt próbáljuk meg, eh, megközelíteni. Tehát, hogy milyen pilléreken nyugszik ez az egész rendszer, hol vannak a közvetítők, hol vannak a kulcsfontosságú szereplők ezeket kell kikezdeni, mert a szervezett bűnözésnek pontosan az az ereje, hogy nagyon sok fronton tud működni, de ugyanakkor ez a gyengesége is. Hiszen lehet, hogy itt Brüsszelben, Belgiumban van egy utcasarok, ahol elkezdhetnek működni, és egy olyan struktúrát fölépíteni, ami aztán Panamától Delavárig minden felé nyújtózik. Hatalmas méretű ügynöki hálózatokról van szó. A Panama papírok esetében is láttuk, hogy a Fonseca ügyvédjei az egész világon mindenhol rendelkeztek irodákkal, és a LED bankkal is ugyanez a helyzet, nem csak az országon belül voltak irodáik, hanem mindenhol és pontosan ezt kell feltárni, meg kell nézni, hogy milyen cégeket alapítanak, és hogyha úgy látjuk, hogy ezek a cégek gyanúsak, mert egy gyanús ö, cégalapítási ügynök alapította őket, akkor ott rögtön el kell indulnunk. A büntetések szerintem nem annyira ö, hatékonyak ebből a szempontból, hogyha nagyméretű pénzmusásról van szó, ott a bűnözők már a már, már, már beleszámolják a, az egész operációba büntetéseket is, és aztán a végén csak levonják a nyerességből ezeket. Úgyhogy ez nem sokat segít. A bankok belső ellenőrzése nem megfelelő, mégpedig azért nem, mert nincs elég ember, aki elvégzi ezeket a vizsgálati, mélyreható vizsgálati és kutatási feladatokat. Másodszor pedig azért nem, mert egy sor bank csak úgy tesz, mint hogyha a kellő gondosság elve szerint működne, úgy tesz, mintha megvizsgálná, hogy ki a tényleges haszonélvező, vagy tényleges tulajdonos, aztán mégsem néz a dolgok mélyére. Úgyhogy nagyon sokat lehet itt még tenni a helyzet javítása érdekében. Burkán szúr. Egyezértek a felszólalókkal. A legfontosabb szereplők, a bankok, ezeket meg lehet büntetni, a belső ellenőrzés kimutathatja ezeket a visszaéléseket, de akik az ilyen pénzmosási rendszereket működtetik, azok pontosan ismerik a bankok kompetenciáik belső felépítését, működését, ugyanakkor mikor mi őket akarjuk leleplezni, bonyolult adminisztrációs eljárásokban járunk el, ő nekik ezt nem kell. Ők gyorsabbak. Jön egy bejövő transfer, megy ki a pénz, aztán megint. És ha ugyanolyan helyzetű bankba kerül ez a transfer, mint az előző, akkor nem sok esélyünk van. Az FIU-k sokan foglalkoznak hasonló problémákkal, de nincs egy ernyő szervezet, amely áttekintéssel rendelkezne az egész hálózatra. Ez az orosz botrány nagyon sok országban nyújtotta ki csápjait, 96 országban volt jelen. Az egymástól elszigetelt FIU-k, de legalább az európai FIU-k sokkal magasabb szinten kéne, hogy együttműködjenek egymással. Igen. A banki licenc megvonása kérdésében úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha ezt az tudnánk ajánlani abban az esetben, hogyha megismétlődő, visszatérő ö, esemény lenne. I think the bank... Mindenképpen ez nagyon fontos. A bankok föl, feje fölött kell, hogy ez a fenyegetés lebegjen, mert csak itt fognak majd megfelelni a követelményeknek. Burkán szúr véleménye erről? Egyetértek teljes mértékben. Jó, akkor most uh, Aidio Tála asszonyi a szó a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész délután azt halljuk, hogy az FIU-k milyen hiányossággal küzdködnek a tevékenységük során de az Eurojustot még nem említette meg senki. Én megkérdezném Burkánsz úrat, hogy az Eurojust ilyen, az ilyen nyomozásokban tud-e segíteni. Én egyszer meglátogattam az ő főhadiszállásukat, és nagyon nagy örömmel segítenének a nyomozásokban, hogyha vagy egy Európai Uniós tagállam, vagy az Eurojust-tal együttműködő más tagállam felkérni őket erre. Ez lenne Burkánsz úrhoz értézett kérdésem, és Radó úrhoz is lenne még kettő. Megmagyarázta, hogy mennyire fontos megnézni, hogy ki, ki a bank tulajdonosa, és azt mondta, hogy nagyon könnyű megtalálni a, a vonatkozó a bakszámlák tulajdonosait is. Én elhiszem, hogy tényleg könnyű, de nem értem. Szeretném, hogyha megmagyarázná, hogy ez miért könnyű. A másik kérdésem, az új-zélandi cégtől indult ki ez az egész, és aztán derült ki, hogy orosz szervezetbűnözés, illetve Magnitsky pénz is volt ebbe, ebben a kérdésben. Most a CNN és mások, más médiákból megtudtuk, hogy a Magnitsky pénz egy részét bizonyos szíriai vegyi fegyverprogramok hoz lehet kapcsolni. Nem tudom, hogy ön tudja-e ezt, illetve hogy megbízhatóan ki lehetne deríteni, hogy ez valós információ, vagy csak feltételezés. Burkán szúr. Köszönöm szépen. Már elmondtam, 98 óta 150 FIU jött létre, ezekkel együttműködünk. Ez a mi működési hálózatunk. Az FIU netet is használjuk, és kérhetünk információt az Interpoltól, az Europoltól és a Eurojust-tól is, de a mi fő hálózatunk a fiúk 150-es hálózata. Az első kérdésem. A bankok tudják, hogy mely más bankoknak van az övékkel összefüggésbe hozható számlája. A kis bankok kénytelenek a nagyobb bankokhoz csatlakozni, hogyha a nemzetközi hálózat részeivé akarnak válni. De a bankok közötti kapcsolatok ö, csak összességében beszélnek a bankok, dicsekszenek, hogy melyekkel vannak kapcsolatban, de a konkrét kapcsolatrendszerüket nem hajlandók nyilvánosságra hozni. És elvileg ugye az, a SWIFT kódokat, a transfereket nyilván tartják, de a Landramat típusú pénzcsalásokban az a gond, hogy nagyon is lehetséges, hogy egy szír vegyi fegyver program összefüggésbe hozható a Magnitsky pénzekkel. A Finala az egyik legjelentősebb drogkartel, és a vietnámi szereplőket Bukarestben buktatták le, és börtönözték be. Szóval nagyon nehéz az ilyen bonyolult hálózatokat teljes körülön feltárni. Nagyon is lehetséges, hogy így volt. Nagyon sok iráni pénz forog hasonló platformokon egyébként. Ugyancsak én jövök. Azt mondanám el, vagy az átláthatóság ezek szerint akkor lehet, hogy nem is elég. Portugáliában elvileg van transzparencia, mégis nagyon nehéz eljárni a panaszok kapcsán, és azt elérni, hogy az Európai Bankhatóság is lépjen. De az elkobzás, a lefoglalás, a működési engedély megvonása hathatna. Itt nem csak a bankokkal szemben kéne ezt meglépni, hanem minden közvetítő jogász ügyvéddel szemben, aki ilyenekben szerepel. Egy kiegészítő kérdés most azt halljuk, hogy ugye arany vízumokat kapnak távoli országok polgári egyes EU országokban, letelepedési, meg ingatlan vásárlási lehetőséget. Hát akkor ez hogy hat az ilyen landromat típusú pénzmosásra? Nem csak erősíti azt? Az aranyvízum program igen, nagyon is könnyen hozzájárul a friss mosott pénzek Európába kerüléséhez. Sok kérdés felmerül, bejön a pénz az országba, és itt átalakítják legális bizniszé. Ez nagyon-nagyon súlyos probléma, ennek egyértelműen negatív hatása van az EU egészére is. Burkász úr, kíván ehhez valamit hozzátenni? az önefájúja leköveti ezeket a vásárolt állampolgárságokat, vagy tartózkodási engedélyeket? Igen, foglalkozunk velük évek óta. Az én következtetésem az, hogy miután már sok ilyen ügyet pénzmosás gyanújával továbbítottunk az ügyészségnek, az ilyen esetek viszonylag kis számúak, de nyilván a rendőrséggel napi szinten ellenőrizzük az ilyen aranyvízumokat. Fejlesztünk egy szoftvert, amely egy algoritmust, amely ezeket kiszűrheti. Spontán felszólalások következnek. Köszönöm szépen. Ez az ötlet azután született, hogy hallottam a választ, mert szükségünk van világos, pontos válaszokra annak érdekében, hogy a helyzeteket meg tudjuk oldani, ugyanis különböző helyzetek fordulnak elő. A vízum programban vagy amikor lakatási engedélyt adunk, ezek olyan programok, amelyek elősegíthetik a pénzmosás, a Portugáliában például ezekkel a pénzekkel mm, munkahelyeket hoznak létre, és ez nem feltétlenül egy bankszámlába kerül, tehát vállalkozók azok, akik megkapják ezeket a vízumokat, akik munkahelyeket hoznak létre, és ezért kapnak engedélyeket, vagy engedményeket. Lehet, hogy a válasz nem túl összetett, az, hogy mindent megértsük. Nem minden korrupt, ezt akarom mondani, olyan különböző valóságok is vannak. First of all, I... Hát nem én csinálom a szabályokat, én, én csak a különböző bűnöző szervezeteket kutatom. Minden attól függ, hogy mi az első feladatunk, hogy Amerikát tesszük első helyre, és visszavonjuk a klímaváltozási megállapodásból az országot, hogy Lettországot helyezzük első helyre, vagy az Európai Uniót, vagy mit? A víza, vízum programokkal, letelepedési programokkal más európai országok kárára saját országunkba vonzzuk be a befektetőket, attól függően természetesen, hogy mit tudunk nekik pluszban ajánlani, és egy nemzetállam megteszi ezt, és hogyha így tudja menedzselni a saját dolgait, akkor az rendben van. Csak hogy azt ugye nem mondhatjuk, hogy minden ilyen módon az országba áramló pénz piszkos pénz. Nyilván nem. De ez rendkívül jó lehetőséget teremt a bűnszervezeteknek és a szervezett bűnözőknek arra, hogy pénzmosást indítsanak el. Burkán szúr ehhez szeretne valamit hozzátenni? Igen, azt, hogy a landromat vagy más ügyekben is azt látjuk, hogy az igyekezetünk azon múlik, hogy mennyire jó az együttműködés a többi FIU-val. És arra gondolok, hogy például ebben a Landromat ügyben miért nem kaptunk Moldovából, Oroszországból olyan jelentéseket, amelyek figyelmeztettek volna minket arra, hogy náluk bűncselekmények történnek, és hozzánk áramlanak a pénzek. Miért hallgattak ők? Ez a kérdés merül fel bennem. Elnök, köszönöm szépen, Burkánz úr. Hát azt hiszem, hogy a vita vége felé járunk. Természetesen én azt mondanám, hogy persze a munkahelyteremtés minden országban hasznos, de nyilvánvaló, hogy pénzzel könnyű pénzt, pénzzel könnyű munkahelyeket teremteni, csak az a kérdés, hogy szeretnénk-e piszkos pénzek segítségével, piszkos forrásból szerzett pénzek segítségével munkahelyeket teremteni. Mert ugye néha tiszta forrásból származik az a pénz, és akkor az rendben van, és valóban lendületet ad a gazdaságnak, de más esetekben pedig pénzmosásról van szó. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni erről, és egy másik kérdésre, de az alap azután, amit ön mondott, röviden szeretek mondani valamit, különböző politikai vélemények vannak, másképpen látjuk a jelenlegi rendszert is, de szerintem pervers dolog az gondolni, hogy azok, akik becsületesek és igazán munkahelyet akarnak teremteni, azok hátrányt szenvedjenek. Ugyanakkor szeretem tisztázni, hogy az én országom az egy ország, nem Európának egy régiója. Becsületes embereket eh, úgy kezelni, mint eh, drogkartel vezetőket, szerintem nem fair. A a Lisszaboni misszióról szeretnék még szólni, amennyiben megkapom a szótra. Ezt a könyvet, ezt a nyomtatványt szeretném bemutatni. Azok fogják megkapni, azok a képviselők, akik Lisszabonba mennek. Ezt a dokumentumot nagy érdeklődéssel olvastam, és ahogy már egy másik eh, képvisel, eh, portugál képviselő jelezte, minden, ami szerepel, az a baloldali blokknak az információja. Itt a, egy olyan formáció, amelyik a GUE-ben testesül meg. És itt baloldali cikkekről van szó, Anna Gomes asszonynak a cégeiről van szó, ról is van cikk, ezek hasznosak, és figyelembe kell venni viszont, hogy ebben a parlamentben nem csak a szocialisták vannak, hanem jobb oldal is van, bal oldal is van, és egy széles, széles spektrum van. Én portugál vagyok, én is részt veszek majd a misszióban, és én is írtam nagyon sok cikket, és ami a fordításokat illeti, nos, úgy vélem, hogy a parlamentnél működik egy fordító szolgálat, lehet nekik fizetni azért, akár én is beállok segíteni, hogyha gondolják, de ami nem tűnik korrektnek, az az, hogy egy olyan parlamentben, amelyik plurálisnak állítja be magát, egy olyan anyag kerül kiosztásra, amelyik teljesen egyoldalú, amelyik az egyik frakciónak az álláspontját képviseli csak, amelyekkel én például nem értek egyet. Én választ szeretnék kapni erre, hogy és a portugál nyelv is egy hivatalos nyelv, nem kell, miért, miért legyen minden angolul? E Köszönöm szépen. Mm, továbbítom ezeket a megjegyzéseket az elnök úrnak, majd ő válaszolni fog. Én nem, semmit nem tudok erről. Most... Köszönöm mindenkinek ezt a nagyszerű, tartalmas eszmecserét, és még hozzáfűzném, hogy a bizottságunk következő ülése július 3-án Vera Zsurova asszony vendég szereplésével lesz majd. Várom Önöket erre is.